Okay, um, we can, we can now... Jó napot kívánok, kezdhetjük az ülést. Először is szeretném, hogyha elfogadnánk a napi rendünket. Úgy látom, hogy senki sem kifogásolja azt, így el is fogadjuk a napi rendet. Van sajnos néhány elnöki közleményem, először is, ahogy bizonyára tudják, október 27-én Barózó elnök úr tárcaváltozásokat jelentett be, Semet, illetve Rén biztosok esetében. Ezek a tárca változások a mi szabizottságunk hatáskörébe tartoznak, és az eljárási szabályzat 6.6-os bekezdése alapján és az vonatkozó függelék értelmében lesz majd meghallgatásunk ezen biztosokkal, viszont szavazás nem lesz, November 23-ára terveztük ezeket a meghallgatásokat, délután, és a délután folyamán még adok erről részleteket, és az, hogy most Rén biztos úr itt van körünkben, ez nem kötődik ehhez az előbb említett kérdéskörhöz. Ezen kívül lesz eh, egy közmeghallgatás hétfőn, december 5-én 3-tól 6.30-ig ez a dátum nincsen benne az eddig elfogadott ülések rendjében, ez egy plusz meghallgatás lesz december 5-én 3 órától. A betéti garancia trialógusról október 26-án volt egy második trialógus ülés ezzel kapcsolatban Strasbourgban, és itt a lengyel elnökség arról tájékoztatott, hogy a tanács eléggé rugalmatlan. He will inform the Econ delegation before the next meeting. A következő ülésen, november 5-én kiderül az, hogy a plenás lesz, mert erről a szavazás. A SEPA tekintetében volt egy második trialógus, ugyancsak október 26-án Strasbourgban, és a fő pontokat lefettük, sikerült előlépést elérni, és a frissített dokumentumokat a kompromisszumokkal együtt szétosztottuk a frakciók között. Két fő kérdés van még. Az egyik a non-SEPA rendszerekkel kapcsolatos lejárat az egyik. Remélhetőleg sikerül novemberben még ezt lezárni. A következő trialógus ülést november 26-ára tervezték Strasbourgban. Ennyit szerettem volna elmondani, és most pedig szeretném, hogyha rátérnénk a közmeghallgatásra. Bizonyára a képviselők tudják azt, hogy nagyon nehéz időszakban vagyunk. Az ECOFIN tanács elnöke, illetve Oli Rén, az Európai Bizottság alelnöke, a gazdaság és monetáris ügyek biztosan is itt van körünkben. Herman van Rompuy és Monti urak titkárságai arról tájékoztak bennünket, hogy nem tudnak jelen lenni más elfoglaltságaik miatt. És szeretnénk, hogyha a jogi keretet sikerülne valóban végrehajtani a gazdaságirányítással kapcsolatban. Az Európai Tanács nagyon fontos szerepet játszik ebben, és Herman von Rompuy úrnak írni fogok, azért, hogy legyen egy találkozónk a gazdasági irányítása kapcsolatban. Az ECOFIN korábbi elnöke ő nem tudott lenni, sajnos. És az azt jelenti, hogy eh, az államtitkár fogja helyettesíteni eh, a meghívott vendégünket, tehát ezt már sikerült így elintéznünk. Minden felszólalónak 5 perce lesz, és úgy gondolom, hogy utána pedig kérdéseket tettnek fel a képviselők, amelyeket majd megválaszolják. Amikor megszerveztük ezt a meghallgatást, akkor persze nem tudtuk azt, hogy ennyire nehéz időszakban fogjuk ezt megtartani, de megértjük, hogy nagyon elfoglaltak. Öné a szó. Csám. Köszönöm szépen, Sharon. Tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Először is szeretnék elnézést kérni, hiszen korábban el kell mennem, nem tudom megvárni az ülés végét, és próbálok a lehető legtöbb kérdésre válaszolni legjobb tudásom szerint. Miután először van alkalmam ide látogatni a parlamentbe, a hatos jogalkotási csomag elfogadása óta, és amivel kapcsolatban biztos vagyok, hogy ez számos problémát oly módon old meg, hogy ezek soha nem fognak ismételten előfordulni. És diane pontosan tudjuk, hogy milyen nehéz volt a kompromisszumot elérni, hogy megszülessen ez a hatos csomag. Így aztán úgy gondoltam, hogy legalább egy percet szálljunk ennek a témának, hogy kiemeljük, hogy mennyire fontos volt ez, ez a hatos csomag, illetve hogy a parlamentnek milyen fontos szerepe volt abban, hogy ez megszülesse. Így. Ezen kompromisszum segített hozzá minket ahhoz, hogy végül megszülessen tehát ez a csomag. Az elnökség részéről Örülünk annak, hogy sor kerülhet erre a mai meghallgatásra, hogy az európai szemeszter első tanulságait megbeszélhetjük. Ez egy nem kevéssé intenzív folyamat, főleg most így az elején, és ennek a folyamatnak a kiértékelése sosem lehet teljes, sőt, még az előzetes ki, az előzetes értékelést sem tudjuk lezárni, hiszen ez az első alkalom, hogy erre sor kerül, de azért jó, ha beszélünk róla. Bevezetőként egész röviden szeretném elemezni a jelenlegi kontextust. Ez azért fontos, mert ez a kontextus fogja meghatározni azt, hogy a jövőben milyen döntések születnek az európai szemeszter témájában. Az államadósággal kapcsolatos válság nagyon komoly banki válsághoz vezethet, és elképzelhető, hogy ez egyfajta negatív spirálba sodor minket. Jelenleg, a, jelenleg nagyon nehéz a pénzügyi piacok helyzete. A bankok megfelelő biztonsága jelentheti a megoldást. Nagyon nehéz azokat a, azokat a bankokat újra finanszírozni, amelyek bajba kerültek a bankközi piacon. Az Európai Bankhatóság is kielentette ezt már. Eddig általában a bankvilági válságok mindig is reál gazdasági válsághoz vezettek. A 2008-ban elkezdődő válság pénzügyi válságként kezdődött, ebből lett aztán, ez nőtte ki magát, reálgazdasági válsága. A mostani válság 2010 elején kezdődött, először mint államadóságok, államadóságokkal kapcsolatos válság, most pedig bizonyos fokig, még nem teljes mértékben, és ez jó, de bizonyos fokig egyfajta pénzügyi válságá vált. Még, még nem teljesen alakult ki azzá, de potenciálisan ez nem zárható ki. Bár a teljes pénzügyi ágazatot még nem érintette, de a gazd- reál gazdaságban már most érezteti hatását. Azt hiszem egyetértünk abban, hogy nagyon komoly helyzet alakult ki, és ennek minden bizonyal hosszú távú, súlyos hatása lesz a növekedésre, a gazdaságra, illetve a ö, munkanélküliségre. Ezért fontos az, hogy most megbeszéljük már azt, hogy Európai Unió szinten milyen lépéseket hoztunk annak érdekében, hogy ezeket a problémákat orvosoljuk. És a megoldás egyik része az európai szemeszter. Köszönöm szépen, elnök asszony, tessék. Ezek, Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani azért, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, hiszen ez a kísérleti szakasza volt az európai szemeszternek már a hatos csomag elfogadása előtt, és szeretnék köszönet mondani a parlament képviselőinek is, amiért írásbeli kérdéseket intéztek hozzánk, és ezzel is lehet fókuszálni arra, hogy elszámolhatóság legyen az Európai Parlament előtt. Ahogy a az előttem szóla is elmondta, hogy mennyire fontos volt a hatos csomag lezárása egy nagyon kemény tárgyalások után itt a parlament és a tanács között. Szeretnék gratulálni mindannyiuknak, és remélhetőleg december közepétől valóban életbe is lép a hatos csomag. Úgy gondolom, hogy a hatos csomaggal valóban meg lehet valósítani azt, hogy, hogy megvalósuljon a pénzügyi felügyelet, és ez is hozzájáruljon a munkahely teremtéshez. Elmondhatom a bizottság részéről, hogy ki fogjuk használni ezeket az új eszközöket, amiket a hatos csomag kínál, mégpedig a kezetettől fogva, és teljes mm, fegyelemmel, igazságossággal és határozottsággal fogunk fellépni. Az európai szemeszter nagymértékben kötődik a hatos csomaghoz. Ez az a keret, amelyben a hatos csomag megszabja a szabályokat, és az első európai szemeszterről alkotott véleményemet hamarosan elmondom, de hogyha már úgyis megkérdezik tőlem, akkor hadd mondjak néhány szót az Eurogrup mai üléséről, mielőtt még az európai szemeszterről beszélnék. Számos fontos kérdésről tárgyaltunk ma, Görögországról, Olaszországról, a pénzügyi tűzfalak megvalósításáról, illetve olyan kérdésekről, amelyek a G20 Kanni találkozójához kötöttek az elmúlt pénteken. A mai találkozó valóban kritikus pontban zajlik, hiszen nagyon fontos politikai események zajlanak a jelen pillanatban is, például Görögországban. Az elmúlt évben Kántban a G20-ak kontextusában nagyon sok időt, energiát fektettünk az eurozóna helyzetének megvizsgálásához nagyon erős támogatást kaptunk, és számos tanácsot is kaptunk globális partnereinktől. A G20-ak üdvözölték az európai vezetők által hozott október 26-ai döntéseket, melyekkel sikerült az adósság fenntarthatóságát biztosítani Görögországban, és sikerült pénzügyi tűzfalakat létrehozni és sikerült lefektetni az erős gazdasági irányítás alapjait az euróövezetben. Papandreou görög miniszterelnök mutati bejelentése, hogy egy népszavazást tartsanak, ez nagy bizonytalanságot keltett azzal kapcsolatban, hogy betartja Görögország október 26-án hozott intézkedéseket és ezeket az intézkedéseket elfogadta maga a görög kormány az eurózóna csúcs találkozón is. Elmondhatom, hogy Görögországnak az elmúlt héten és az elmúlt napokban azt az üzenetet küldtük, hogy mi továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy támogatjuk Görögországot, és támogatjuk az eurózóna csúcs találkozó döntéseit, de azt elvárjuk, hogy Görögország kitartson a meghozott döntések mellett, és amiket Görögország maga kért, és maga is elkötelezett volt e mellett. Ez rendkívül fontos a további fejlődéshez. Egy nemzeti egység, amelyet szerettünk volna, és kiállunk amellett, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy sikerüljön helyreállítani a bizalmat, és sikerüljön elérni a célkötőzéseket. Ahogy mondtam, Aténban azon vannak, hogy sikerül helyreállítani az elvesztett bizalmat. Evangelos Zinizelos pénzügyminisztere találkoztam itt Brüsszelben ma, és biztos vagyok abban, hogy az Eurogroup, Eurócsoportnak nagyon gyorsan fog beszámolni arról, hogy mi is történik Görögországban. Olaszországról szólva, a G20-ak találkozóján is beszéltünk Olaszországról, Berlusconi úr számos célkötözést tart elénk, hogy hogyan próbálják elérni a vizsgális intézkedéseket. Hogyha ezeket az intézkedéseket sikerül végrehajtani teljes mértékben, akkor ez nagyon fontos lépést fog jelenteni abban, hogy meg lehessen adani Olaszország strukturális problémáit. Hogy továbbiakban is bemutassam azt, hogy mennyire eltökelt Olaszország, elmondhatom, hogy felkért Olaszország az IMF-et, hogy nyomon kövessék célkütőzéseiket. és így az IMF nyomon fogja követni a, az olasz pénzügyi fiskális fejleményeket, és erről már e héten fognak beszámolni. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, az európai szemeszter első tapasztalatai kapcsán mondhatom, hogy két-három fő téma volt, amelyel lehet folytatni a vitákat. Először is milyen nemzeti reakciókat kaptunk a felelősségvállalás kérdésében. Nem minden kormány örült százszázalékosan az országspecifikus ajánlásoknak, amiket kaptak a tagállami kormányok reakciója erre az exanta jobban integrált pénzügyi tanulmányokra viszont pozitív volt összességében. Elmondhatom azt, hogy relatív lelkesedés nem volt egyetemesen tapasztalható a nemzeti parlamentek részéről, illetve a viták során attól tartottak, hogy Brüsszel eh, megsérti a nemzeti szuverenitást. Ezt látnunk kell, és ezzel foglalkoznunk kell a közleményeink eh, során. A következőt eh, tudom elmondani, hogy továbbra is a végső szót a nemzeti költségvetéssel kapcsolatban a nemzeti parlamentek fogják kimondani továbbra is, viszont ugyanakkor a nemzeti parlamenteknek sokkal jobban tudatában kell lennie annak, hogy milyen európai szabályok vannak, és a nemzeti parlamentek maguknak, a nemzeti parlamentek maguk is elfogadták ezeket a szabályokat. Úgy vélem, hogy az Európai Parlament itt nagyon fontos szerepet játszhat a parlamentközi párbeszéd által. Szeretnék néhány szót szólni Lambert eh, úrhoz, illetve a zöld eh, frakcióhoz, hiszen ők gyakran kritikusan szóltak az európai szemeszterről, és néhány héttel ezelőtt eh, is kiadták ezt. de minden, úgy, úgy vélem, hogy ez mindenképpen érdekes anyag volt. A demokratikus elszámoltathatóságot továbbra is növelni kell a fiskális ügyekben, az új gazdasági párbeszédet is támogatni kell, a viták most már nem zárt ajtók mögött fognak zajlani, tehát itt nem zárt ajtók mögött fognak a miniszterek egymással beszélni, tehát bízok abban, hogy a gazdasági párbeszéd valóban alapvetően pozitívan fog kihatni erre az aspektusra. Mivel elég kevés az időm, még egy pontot szeretnék kiemelni. A második kérdés kör az európai szemeszter politikai hatásaira, döntéshozatalára vonatkozik. Most még túl korai itt erről beszélni, tehát nem tudjuk megmondani pontosan, hogy, a, hogy hogyan hatott az országspecifikus ajánlás a, az adott országokra. Tudjuk, hogy Spanyolország követte az országspecifikus ajánlásokat, méghozzá nagy mértékben. És Spanyolország viszonylag jól teljesített ahhoz képest, hogy nagyon nehéz helyzetben volt gazdaság, illetve munkahelyteremtési szempontból. Sharon azt javasolta, hogy január folyamán még térjek vissza ide az önök szakbizottságába, hogy beszéljek az európai szemeszter politika hatásáról, hiszen januárban már sokkal többet tudunk majd, mint most. Tehát hadd zárjam le azzal, hogy remélem, hogy a megjegyzéseim megmutatták azt, hogy az Európai Bizottság elkötelezett abban, akárcsak az Európai Parlament, hogy az Európai Szemeszter valóban hatékony lesz, és mindenképpen szeretnék végrehajtani a hatos csomagot önökkel együtt. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm. Thank you very much. Um... Nagyon szépen köszönjük. Mint ahogy korábban is jeleztem már, vannak, akik jönnek, mennek, de egyelőre most vesszük a koordinátoroknak a kérdéseit, eh, vagy az, kiket ők kijelöltek. Nem tudom, hogy az EPP nevében kit fogja ezt eh, megtenni, eh, de nézzük az elsőt. Köszönöm szépen! Rostovski úrhoz több száz kérdésem van, és Oli Rén biztos úrhoz is több száz, de mivel nagyon sürgős a helyzet, átadnám a szót a kollégámnak, aki most jött Aténból, és hozott magával egy pár kérdést. Köszönöm szépen, odó, Biztos úr, miniszter úr, mint ahogy tudják, tegnap este megállapodásra jutott a két fő politikai párt Görögországban, tehát a kormánypárt és az ellenzéki párt. Arról és pedig, hogy koalíciós kormány fognak felállítani. Ennek a fő mm, feladata a döntések végrehajtása, azon döntéseké, amelyeket október 27-én hoztak és mindazon kötelességeknek az ellátása is, amelyek ezen döntések következtében rájuk kárul. Ezt egész egyszerűen sikerre kell vinni a biztos és a parlament képviselői többször rámutattak, hogy nemzeti egység segítségével tudjuk csak megvalósítani ezeket a nehéz intézkedéseket és szakpolitikákat Görögországban. A helyzet nagyon súlyos, és többször is hangsúlyozták ezt a múltban, tehát hogy ez a helyzet fenntarthatatlan. Ezt mondták már akkor is, mielőtt a népszavazást javasolták volna. Tehát szükség van megoldásra, és előre kell tekintenünk, nem visszafelé. Tehát, hogy ez működjön majd, hiszen a koalíciós kormány az egy, ennek eszköze lesz, ők teremtik meg a minimum feltételeket arra, hogy ezek megvalósuljanak. Szükség van arra, hogy motiválják a társadalmat erre. A kérdésem ezért a biztoshoz a következő. Milyen üzenetet tud küldeni a görög állampolgároknak amely segítségével pozitív képet tudnak megrá, megrajzolni. A, ugyan hibákat elkövettek Görögországban, de a görög állampolgárok nagyon sokszor úgy érezték, hogy őket cílozzák meg a kritikák, és ezért ez nehézé teszi a helyzetet. Azt hiszem, hogy a tegnap esti döntés az nagyon fontos döntés, és kollégáimmal ebben a szegbizottságban mindannyian meg fogunk tenni minden tőlünk telhetőt, hogy ezek működjenek, mert Görögország javát szolgálja, és az euró, eurozóna, euróövezetnek a stabilitását. Tehát tud-e valamilyen pozitív jövőképet, valami ígéreteset mondani az, a, a görög állampolgároknak, azért, hogy a többségük bízzon abban, hogy a, hogy a nehéz döntések azért meghozzák eredményeket. Elnök. Nézzük akkor a következőt. Köszönöm szépen, Sharon miniszter úr és biztos úr, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek, és különösen azért vagyunk hálásak, mert nem mindenki tette meg ezt az erőfeszítést. Ugyanakkor nyugtalanságunknak, nagy-nagy nyugtalanságoknak akarunk hangot adni. Hogyha az állampolgárokkal beszél az ember, akkor láthatják, hogy a válságkezelés az nem átlátható közökben történik és nem látják, hogy a parlamentnek a szerepe ebben jelentés lenne. Köszönjük a hatos csomaggal kapcsolatos kedves szavait. No, nézzük ennek azért az eredményeit. Az euróövezet csúcsának a következtetései vannak ezenben, de egy dolog meglepött. senki sem jött elő forradalmai gondolatokkal, és pedig, hogy belevegye ebbe a, ezekbe a következtetésekbe a, a hatos csomagnak bizonyos elemeit. Példára, példáként felhoznék egyet, tudják, akik ebben a munkában részt vettek, hogy nyilvánosságra akarjuk hozni a, a különböző információkat, azért, mert a, a peer pressure, tehát az egymásra gyakorolt nyomás, az nem jelenik meg ezekben a dokumentumokban. Én a biztos úrhoz foglalkozunk, fordulok most, hogy tulajdonképpen mit, mit játszunk most. Elfogadunk rendeleteket, amelyekre mindenki azt mondja, hogy nagyon jó, valóban dolgozott, a, komoly munkát végzett a, a parlament, és két héttel később a tanács, hát hogy úgy mondjam, tojik rá, mert figyelembe se veszi az egészet. Tehát azok az, az embereket leckéztetik meg, és velük fizettetik meg, akik elvégezték a munkát. Tehát a válságnak a kezelése az nem demokratikus módon történik. A parlamentet teljesen figyelmel, figyelmen kívül használ, hagyják. Olyan emberek, mint én, akik 20 évet töröltek a francia-német kapcsolatokkal, azokat elintézik két, két fejezettel ebben a, a jelentésben hogy akarják így, hogy a görög lakosság ne érezze tarthatatlannak a helyzetet. Az olaszok, akik a, a központi bank, Európai Központi Banktól kapnak valamit, és abszolút nem érik. Aztán a G20-as döntések, azok mind őket úgy érik, hogy nem tudnak hinni az európai demokráciában. Én, mint a hatos csapaknak a jelentéstevője, szégyelem magam. Köszönöm szépen. Nos, az EPP részéről mégiscsak szól valaki. Danuta Hübneren kívül más nincs a listán. Hát ugye a hölgyekné az elsőbség. Köszönöm szépen, hogy a Danuta Hübner. Oli biztos úrnak szeretnék feltenni egy kérdést a megszorítási intézkedések kiterjesztéséről lenne szó. Úgy vélem, hogy a, a piacok nem csupán az adósságot és a deficitet figyelik, hanem azt is, megnéz, azt is figyelik, hogy egy-egy tagállam mennyire növekedőképes, így aztán a megszorítások lényege vagy értelme az len, az ö, önök szerint, hogy, hogy a bizalmat építse, hát szerintem ez nem feltétlenül így van. hogy, hogyha Görögország esetében megnézzük az adóság elengedésének tényét, illetve azt, hogy illetve a fizetési mérlegek módosítását, és a plusz szempontokat is nézzük, amelyek tovább gyengítik a növekedés esélyét. Nos, hogyan látja a biztos úr a rendszerünk potenciálját, hogyan tudunk ilyen esetekben, tehát Görögországhoz hasonló esetekben növekedést generálni. Filip az utolsó hozzászóló ebben a körben. Angolul fogok beszélni. Miniszter úr, biztos úr, köszönöm, hogy eljöttek, főleg ilyen nehéz körülmények között. Nem fogom még egyszer elmondani, mi a tanulmányban benne van, egy dolgot szeretnék kiemelni. emelni. Sokkal integráltabb gazdasági kormányzásra vagy irányításra van szükség Európával, mint a jelenlegi. Ez nyilvánvaló, és az európai szemesztert mindenképpen meg kell valósítani eljárási szempontból, vagy folyamat szempontból. Tehát konzisztensen kell ezt alkalmazni, vagy konzekvensen kell ezt alkalmazni, politikai szempontból mindenképpen ki kell tartani emellett, illetve a 2020-as stratégiával is össze kell ezt egyeztetni. A kérdésem, illetve a témám a, ennek a támogatottsága. Ugye nagyon sok európai országban megszorítások vannak érvényben, és számos ország kap különböző támogatást, de ezek a megszorítások legtöbb helyen nem élveznek támogatottságot a, a lakosság körében. Úgy látom, hogy nem így kéne ennek történnie, nagyobb lakossági támogatásra lenne szükség. Itt van gond az európai szemeszterről. kritikusan látom a parlament szerepét, hogyha a parlament mindenben vezető szerepet akar vállalni, nem. Én abban hiszek, hogy a döntéshozatal kritikus pontjain, amikor gazdasági adó vagy szociális stratégiáról döntünk, és amikor kötelező jelleggel születnek, vagy kötelező érvényű döntések születnek, akkor mindenképpen demokratikus támogatottságra van szükség, és ez nem mást jelent, mint az, hogy legalább ez a parlament támogassa ezeket a döntéseket. Én nem akarok plusz hatalmat vagy hatáskört ennek a parlamentnek, én csupán arra kérem önöket, hogyha az éves gazdasági növekedési felmérést végzik, és ezek valójában útmutatók, kérem, így kezeljék őket, tehát amikor ezek az út, útmutatókról ö, tárgyalnak, akkor mindenképpen ezt is vegyék figyelembe. Ez a tipikus esete annak, hogy sokkal tágabb körű politikai támogatottságra van szükség. Nagyon fontos az, hogy egy integrált gazdasági irányítás alakuljon ki Európában, hogyha, ez nem, hogyha ez, ezt nem kíséri megfelelő politikai és demokratikus támogatottság, akkor dezintegráció vár ránk, és ez senki, ez senki nem szeretné. Tehát kérem, hogy vizsgálják felül ezt a folyamat, hogy a demokratikus elszámol, elszámolhatóság megnőjön benne, és főleg olyan, es- és olyan esetekben, amikor, amikor ö, kötelező érvényű ö, döntések születnek, akkor legyen együtt döntéses eljárás. Nagyon fontos üzenet ez. Nem szeretném, hogyha egy zárt ajtók mögött működő bizottság jönne létre. Sokszor azt gondoljuk, hogy a tanács működik így, de sokszor bizonyos országokban pontosan ezt tapasztaljuk, vagy a trojka esetében. Tehát bizonyos esetekben, ilyen fontos döntésekkor arra van szükség, hogy az európai polgárok felé forduljunk, és kérjük őket, hogy támogasson minket. És ezt nem csak Oli Rémnek mondom, meg az Európai Bizottságnak, hanem nagyon fontos az, hogy minden esetben erre sor kerüljön. Elnök, köszönöm szépen, nézzük a válaszokat. Miniszter úr, először önnek kell majd elmennie, úgyhogy kérem, hogy ön kezdje a válaszadást. Well, he told me he was going at quarter to four. Azt mondta, hogy mm, háromnegyed négykor el kell mennie, és mert az államtitkár itt lesz még. Well, um, okay, a short question. Akkor egy rövid kérdés, de akkor lehet, hogy nem fog rá viszont választ kapni, ez a probléma. Köszönöm szépen, Sharon több jelentést teve is szólt az európai szemeszterrel kapcsolatban, és épp én is szeretnék közvetlenül szólni a miniszter úrhoz és a biztos úrhoz. Nem akarok újról beszélni azokról olyan kérdésekről, amiket a többiek is említettek. Miniszter úr, biztos úr, az európai szemeszter, ahogy jelenleg, a jelenlegi állapotában eléggé bürokratikus mi egy olyan eszközt keresztünk, amely valós gazdasági irányítást biztosít. De ez nem létezhet egy, de egy gazdasági parlament nélkül, vagy nevezhetik akárhogyan. Ezért azt hiszem, hogy a a demokratikus legitimitás kérdése ebben a folyamatban nagyon fontos. Tehát, hogy mindenki magáénak érezze, de ez még nem történt meg nem lehet európai szemesztert vagy gazdasági politikát végezni a demokrácia nélkül, demokratikus vita nélkül, de olyan eszköz nélkül sem, eh, mint amilyen a nemzeti parlamentekben van, eh, amikor a költségvetési irányokat határozzák meg. Európai szint szinten eh, ez egy, egy ilyen eszköz lehet az évi növekedési felülvizsgálat, vagy eh, a különböző irányok. De emlékszem egy tanácsi vitára, amikor plusz eh, paktumról beszéltek. Hát itt azért van egy nagy különbség. Nem fogják a parlamentet bevonni ebbe a folyamatba, és önök azt mondják, hogy egy valamit csinálnak, és ugyanakkor a tanácsban másról beszélnek, amit semmi, senki sem láthat, és nem is szólhat bele. Tudom, hogy más is szeretne még kérdést feltenni, de most megadom az szót a miniszternek, mert különben senki nem fog választ kapni. Köszönöm szépen. Utolsó kérdéssel szeretném kérdezni. Az Euró plusz nem hallottam még, hogy emlegették volna. Lehet, hogy igaza van ebben a jövőre nézve, de jelenleg én erről még nem tudok. Nem tudom, hogy lenne ilyen ördögi terv, hogy kikerüljék a meglévő eljárásokat. Összességében elmondhatom azt, hogy nem csak személyesen, de ez a az álláspontja a lengyel elnökségnek is, hogy jó lenne az, hogyha az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek is sokkal jobban bevonásra kerülnének. És mivel az különböző ajánlások a nemzeti kormányok számára a bizottságtól származnak, ezeket nem igazán elnőzik, tehát jó lenne az, hogyha az Európai Parlament átvehetné ezt a fajta szerepet. Természetesen, hogyha ha lenne egy olyan fajta jelentőség ennek, mint a stabilitás vagy konvergencia terveknek, akkor lehetnek, hogy amiről beszélünk most, az az, hogy létre kell hozni a valóban szilárd közfinanszírozást egyértelmű intézkedésekre van szükség, amelyekkel a növekedést el lehet élni. És ezért ebből a szempontból hasznos lenne az, hogyha ezeket az ajánlásokat erősítenék, és lenne egyfajta demokratikus mandátum és elszámolthatatóság, hiszen többször emlegették a demokratikus mandátum, illetve elszámoltathatóság kérdését önök is, és én ezt mindenképpen támogatom. Ha jól emlékszem, három kérdés is érkezett ezzel kapcsolatban. a csökkenő mérlegek kérdése. Az ECOFIN tanács egyetemen kijelentette azt, hogy a 9%-os tőkek követelményt nem fogják elérni a csökkenő mérlegek miatt, viszont ez nem lesz egy könnyű dolog, itt mindenképpen óriási éberségre lesz szükség a EBA részéről, illetve a nemzeti hatóság részéről, és sikerül ezt elérni. Amit Danuta Hübner említett, valóban igaz az, hogyha minden tagállam fiskális megszorításokat eszközöl, akkor ez nem fog növekedéshez vezetni, és nem lenne jó az, hogyha hogyha bizonyos országban kompenzáló intézkedéseket alkalmaznának a költségvetésben, Sajnálatos módon nagyon kevés olyan ország van, amelyik fiskális szempontból ezt megengedheti magának, amelyek erősek. A klasszikus a kéni ö, ö, politika, mert egyetemben ezeket ö, a központi bankok ö, ö, finanszíroznának, hát ez most nem működik ebben az esetben. Azt hiszem, hogy lefettem minden kérdésüket. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, Sharon. Polimata asszony kérdése kapcsán annyit mondanék, hogy ö, Európa nyilván kiáll eh, Görögország mellett. Partnerei vagyunk Görögországnak és a görög állampolgároknak abban, hogy a válságot megoldják. Mind a költségvetési, mind a gazdaságpolitikájukban. Persze, ezt akár nevezhetnénk egy szociális szerződésnek Görögország és az euróövezet országai között. Az euróövezet országai megígérték, hogy támogatják Görögországot, hogyha a saját lehetőségeim belül él. Tehát végrehajtják azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyeket meghatároztak neki október 27-én a, az euróval vezeti csúcson. Mint ahogy jogosan rámutatott, szükség van ehhez egy széles alapon nyugvó nemzeti egységre. Remélem, hogy lesz egy nemzeti egységkormány, egy koalíciós kormány méghozzá rövid időn belül, eh, hogy ez az állampolgárok javára működjön majd. A növekedés érdekében nem csak költségvetési kiigazításra van szükség, hanem a növekedést támogatni is kell, Épp ezért egy munkacsoportot állítottunk föl, amelynek a feladata az, hogy segítsen a strukturális alapok felvételének minél gyorsabb folyamatában, a munkahelyteremtés segítésében, és bizonyos kritikus területeken segítséget nyújton, legyen ez a helyi önkormányzat, vagy pedig az adóigazgatás. Tehát a fontos területeken együttműködünk, hogy támogassuk Görögországot abban, hogy betarthassa a megállapodást. Danita Hübner és Polimárkász kolléganő által említett kérdésekkel kapcsolatban nem csak a bizottság biztosít szakértőket, hanem a, a tagállamok is. Ugyanakkor a klasszikus kínzi költségvetési ösztönzés a, olyan esetekben, amikor a GDP 80-90 százalékát éri el a hiány, a, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen gazdasági, tehát hogy megállna a gazdaság, és az állampolgároknak a bizalma gyökeresen megrendül a gazdaságban és az Európai Unióban. Épp ezért a bizalom helyreállítása egész Európában és az eurózónában úgy érhető el, hogyha az államadóság válságát megoldjuk, és enyhítjük a hatásait a banki ágazatban. És ehhez a hital, hitel és a fogyasztási feltételeket biztosítani kell. A jelenlegi pénzügyi piaci zavar az gazdasági növekedést alapjaiban rázza meg. Épp ezért a jelenlegi helyzetben az első feladat ennek a piaci zavarnak a megoldása azért, hogy majd az állam adósságot, válságát is megoldjuk, és a banki ágazatnak az erős állapotát újra felállítsuk. Guárta asszony szólt az euróövezeti csúcsról, és a következtetések átfedéséről haladt, latinra, jól emlékszem, Repetíció est mater studiorum, tehát ezt azért mondom, hogy nem baj az, hogyha kétszer is elmondják, hogy az ismétlés a tudós, tudás anyja. Tehát a hatos csomagban is hangsúlyozzuk a különböző költségvetési szabályokat, a nemzeti parlamenteknek a e, felelősségét a gazdasági és a költségvetési szakpolitikákban. És a bizottság javaslatai ajánlásainak a e, követése tehát mindezek nagyon fontos kötelezettségvállalások. Ha annyit mondhatnék, hogy ez nem ismétlés, mert azt akarom ezzel mondani, hogy e, az állt benne, hogyha ezt nem e, valósítják meg, akkor a parlament elé kell állni és megmagyarázni, és ezt hagyták ki belőle én nekem semmi érdekem nem fűződik ahhoz, hogy ezt töröljék belőle. Sőt, én magam is amellett vagyok, hogy a tagállamok is beszámoljanak. Igen, pontosan ezért mondtam ezt nyilvánosan ma. Jó, tehát akkor ebben is egyetértünk. És végül a demokratikus elszámoltathatóság gal kapcsolatban Beresz asszony rámutatott ennek a jelentőségére. A tanácsban, az Európai Tanácsban is hallottam már ezt, de a bizottság az, Euro, az Europlus paktumot az európai szemeszter keretébe is bele akarja venni, és a költségvetési felügyelet keretébe is. Tehát az éves növekedési felülvizsgálatban, amelyet november vége előtt a parlamentnek és a tanácsnak bemutatunk, már ezzel fog foglalkozni. Ezen kívül a javaslatainkat is bemutatjuk a gazdasági irányítás, gazdasági irányítás jövőbeli lépéseivel kapcsolatban, és az euró stabilitási kötvényekkel kapcsolatban is szólunk majd. Tehát foglalkozunk a rövid és középtávú gazdasági kihívásokkal. november 23-án örömmel jövök újra a bizottsághoz. Ez az éves növekedési jelentés és a megerősített gazdasági irányítással foglalkozó zöld könyvvel kapcsolatos megjelenések után következik. Köszönöm szépen. Huntis úr, azt hiszem az önkérdését kéne először meghallgatnunk, vagy hogy is legyen? Montis úr előbb jelentkezett, mint ön, válaszol egy másik képviselőnek az elnök. Eh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έτσι όπως εξελίχθηκε η διαδικασία δεν έχω τη δυνατότητα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. szépen. Én nem tudtam kérdéseket eh, a tanács képviselőjének, épp fordulok. Nagyon szépen köszönöm. Ugyanis megpróbált válaszolni az írásos kérdésekre, amelyeket az európai szemeszterrel kapcsolatban föltettünk. A sajtóban a központ, Európai Központi Bank és a bizottság szerepéről beszéltek, amikor egy ország ki akar lépni az európai övezet, az euróövezetről. Mint tudjuk, ezek nincsenek benne, a, tehát ennek a lehetősége nincs benne a szerződésekben és a hétvégén azt a nyilatkozatot tette, hogy nem akarjuk, hogy Görögország kilépjen az eurozónából, de fel kell készülni ennek a e, jelentőségére. Nos, biztos úr, van-e ezzel kapcsolatban valamilyen tanulmány? E, tehát, hogy a szerződésekkel kapcsolatban mi történhet. Tehát milyen forgatókönyveket vázoltak fel ezek a forgatókönyvek? Nyilvánvalóan gondoltak valamire, de mivel a szerződésekben ez nincs benne, mit terveznek? Thank you. There is no such study to which... Uh, Köszönöm szépen. Azt hiszem nem létezik ilyen tanulmány, mint amire utalt ugye a bizottságnak feladata az, hogy az európai lakosság jólétét biztosítsa jövőre nézve is, ezért különböző forgatókönyvekre kell fölkészülnünk. De ilyen tanulmány, amit említett, nem létezik. Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy Görögországban az ország vezető politikusai az egységet válasszák, illetve a lakosság jólétét tegyék előtér, helyezik előtérbe. Remélem, hogy immáron a Nemzeti Egység kormány fog megvalósulni, és ezeket a negatív forgatókönyveket nem kell majd előhúzni, és Görögország továbbra is az euró övezet tagja marad. A bizottság ezt szeretné. Ezt próbáljuk tehát elérni, hogy az euróvezetben maradjon Görögország, és reméljük, hogy Görögország meg tudja győzni partnereit arról, hogy teljesíti kötelezettségét és vállalja azt, amit eh, meg kell tennie. Köszönöm szépen. Most Viki következik. Why, thank you. Köszönöm szépen. Elnézést, azt hittem, hogy, hogy ö, azt hittem, hogy frakció frakcióként fogjuk csoportosítani a két kérdéseket, és féltem attól, hogy a kisországok meg a nagyországok nem egyenlően esnek a latba. Nagyon sok kollégámmal együtt ér, egyetértek, főleg arra azzal kapcsolatban, hogy ö, rendkívül fontos visszanyerni a befektetők bizalmát, illetve hogy a lakosság támogatottságára is szüksége van. De itt nem csupán az Európai Parlament támogatásáról van szó, hanem a demokratikus elszámoltathatóság a tagállamokra és a tagállamok lakosságára is vonatkozik. Egy írásbeli kérdést intéztünk önökhöz még a múlt heti bonyodalmak előtt. Ez arra vonatkozott, hogy tesz egy különbséget az európai szemeszter, az euróövezet és az ország és az euróövezeten kívüli ország között, különös tekintettel azon országokra, amelyek szeretnének csatlakozni az euróövezethez, de ezt még nem tették meg. A múlt heti viták, események fényében nagyon jó lenne, biztos úr, hogyha nyilatkozna erről, mi a helyzet azon országokkal, amelyek elkötelezték magukat az euró mellett, de még nem csatlakoztak az euróvezethez. Mi történik akkor, hogyha egy, egy, egy ilyen országban népszavazást írnának ki arról, hogy, támog, hogy egyetértene egyetérte a lakosság azzal, hogy csatlakozzanak az eurozónáról? Mi a véleménye ezen országokról, amelyek szeretnének népszavazást kérni, vagy valamilyen más módon a lakosság támogatottságát kérni ezen kérdésekben? Válasz, köszönöm szépen. Természetesen rendkívül fontos, hogy azon reformok tekintetében, amelyekről közösen döntöttünk, sikerüljön megnyerni a lakosság támogatottságot, az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek támogatását. Tehát a nemzeti parlament támogatására is szüksége van, a saját eszköztárukkal kell segíteni a hatos csomag megvalósulását. Ez véleményem szerint maguknak, a nemzeti parlamenteknek az érdekében is áll. Ami a kérdésének második részét illeti, tehát, hogy teszünk-e különbség, tesz-e különbséget az európai szemeszter, az euró övezet tagja és az euró övezeten kívüli tagállamok között. Az euró európai szemeszter semmilyen distinkciót nem jelent ezen országok között. Egyetlen formai különbség van, a euróvezet tagjai stabilitási programokat állítanak elő, a, az euróvezeten kívüli tagállamok pedig úgynevezett konvergencia programokat írnak a hatos csomag csak euró övezetbeli országokra alkalmazhatóak, ezek önmagukban nem képezik részét az európai szemeszternek. Az európai szemeszter egyfajta keretet teremt, melyen keresztül megvalósulhat a hatos csomag. Szükség esetén. Ilyen értelemben a különbség ezen országok között abban áll, hogy a politikai és gazdasági integrációt mélyebbé kell tenni az euró, és ezt, és ezt jelenti valójában az euróvezeti tagság is. Illetve az euróövezetben létező szabályok, szigorúbb szabályokat kell elsajátítani, és ez a szabályok azért szigorúbbak, mert megvalósul a hatos csomag. Tehát az euró szemeszter a 27 tagállamra egyformán vonatkozik. Egyébként köszönöm szépen ezt a rendkívül Köszönöm szépen ezeket a rendkívül fontos és ilyen látó kérdéseket. Az Eurogroup ülés rögvest kezdődik, erre el kell mennem, úgyhogy elnézést kérek, és az európai szemeszter kérdése az egyik napirendi pont. Remélem, hogy hamarosan visszatérhetek önökhöz, és az, évi, az éves növekedésről szóló ö, áttekintés témájában még visszajöhetek. Elnök, itt van az államtitkár úr, aki kiválóan alkalmas arra, hogy a tanács számára feltett kérdésekre válaszoljon. some of the uh, uh, proposals. A kérdés az, hogy miért pont a szemeszter idején uh, lazította fel a tanács a bizottság javaslatokat. Jorgos? Diego? Elnézést, a bizottsághoz akartam kérdést intézni. Hát ez ügyben nem tehetünk semmit. Ki szeretne még kérdezni? If you would, yeah, Igen, kérem tegyék fel a felhallgatóikat. Németül fog beszélni. Uh, Véleményem szerint a g 20 csúcs találkozója Kánban nagy csalódás volt. Elhasználtattak egy lehetőséget, nem bizalmat, nem a bizalom, a bizakodás jelét küldték. Sok minden rossz volt, az előjelek, a referendum, az idő is rossz volt, Aston asszony, és kevéssé foglalkozott a fennálló kérdésekkel. Mi is történt tulajdonképpen? Az a dolog, ami sokáig tabu volt, vagyis az, hogy egy ország elsz elhagyhatja esetlegesen az eurózónát, egy olyan kérdés ez most már, ami akár valóságá is válhat, és ez egy nagyon rossz jel. Ezen kívül elkezdtek arról spekulálni, hogy a plusz mentőcsomag mellett még plusz intézkedéseket is fel lehetne használni, az aranytartalékokat, ahhoz, hogy nagyobb fűtő nagyobb fűtő ere legyen a EFSF-nek, és ezzel igazából csak elbizonytalanítottak mindenkit, mert ez azt jelezte, hogy nem elegendő az elmúlt héten elfogadott csomag. Ezen kívül a, nem adtak igazából jelet arra, hogy a G20-ak egy irányban haladnak, mindenki megpróbálta másiknak tanácsot adni, pedig a többiek sincsenek jobb helyzetben. Ma hallottam, hogy a kínaiaknál 1,3 trillió értékben, billió értékben van úgynevezett rossz hitel. Ezen kívül a G20-ak körében vannak bizonyos szereplők, nem szeretnék neveket említeni, akik egyértelművé tették azt, hogy bizonyos dolog nem elfogadható, és szerintem ez összességében mindezek a tényezők nagyon is elbizonytalanították a piacokat, nem küldtek pozitív jelet, tehát a kérdés az az, hogy nem lehetett volna ezt inkább valahogy mégiscsak elkerülni. Köszönöm szépen ezt a kérdést, megpróbálom megválaszolni. Az elnökség nem vett részt a Kenny találkozón, hiszen most már az Európai Unió elnöke tölti be ezt a szerepet, a lengyel elnökség nem volt jelen, de viszonyos értelemben egyetértek önnel a Kenny utáni helyzet elemzését illetően láthattuk azt, hogy a politikai egyetértés hiányzik azzal kapcsolatban, hogy milyen intézkedéseket kellene hozni egy ilyen komoly helyzetben. De úgy vélem, hogy ez nem az utolsó ülés volt még ebben az évben. Úgy vélem, hogy több találkozó áll még előttünk ezeken a fórumokon. Hiszen tovább kell vitáznunk, és meg kell próbálni megoldani azt a problémát, amelyel szembenézünk most. Az ülés részleteit illetően Elmondhatom, hogy a G20-ak ülését megvitatjuk majd, illetve lesz majd a nyomonkövetése is ennek a csúcs találkozónak. Mégpedig holnap fogjuk ezeket a csúcs találkozókat megvitatni az ECOFIN ülésen. És vannak olyan kérdések, amiket ma már itt is felvetettek az Európai Parlamentben, és ezeket is meg fogjuk majd holnap vitatni hosszasan. És megpróbálunk majd válaszokat találni. Bár jelenleg most nem vagyok abban a helyzetben, hogy jó választ adjak az ön kérdésére. Köszönöm szépen. Üde. Ja, es ist gut, igen, az nagyon jó, itt van még körünkben az államtitkár, és legalább néhány kérdésre megpróbál választ adni. Hübner asszony kérdése még mindig eh, aktuális, mégpedig az, hogy hogyan lehetne a súlyos növekedési adatok mellett tovább eljárnunk, és eh, joggal mondják azt, hogy a megszorításból nem fog majd növekedés fakadni meghallgattuk a tanács elnökséget, a biztost is meghallgattuk, és mindketten azt mondták, hogy nem kell a Keynesi megoldásokba bízni, hanem valami meg kell oldani az államadóság kérdését. Lenne egy kérdésem a tanács soros elnökségéhez, bár tudom, hogy az államtitkár mindig is nagyon azon volt, hogy a pénzügyi piaci szabályozás előre jusson. A növekedés, ezt állítja az elnökség, és maga a biztos is, tehát azt állítják, hogy a növekedést nem lehet stimulálni, hanem először meg kell oldani ezt a kötvényválságot. Hogyha ebben a parlamentben mi jogszabályokat hozunk, Göbels kolléga és mások is tudják, azt, hogy egy jogszabályhoz legalább egy évre van szükség ahhoz, hogy valamit szabályozni tudjunk, Azt is tudjuk, hogy ki felelős azért, hogy Olaszországban a nyár folyamán kiélesedett a, az államkötvények kérdése, illetve a válság ezzel kapcsolatban. Állandóan a pénzügyi piacokat akarjuk szabályozni, meg akarjuk oldani az államkötvény krízist, viszont mindig itt vannak az úgynevezett hedge fondok, és a frakcióm és mások is azt mondtuk, hogy nem mentünk eléggé messzire velük kapcsolatban, azért, mert a tanács állandóan blokkolta a jogszabályokat, viszont a G20-nál azt láthatjuk, hogy hirtelen, meglepetésként azt láthatjuk, hogy most már a hedge fundok valóban problémát jelentenek. Ezt korábban még nem állították, hogy ezek a fajta pénzügyi intézetek gondot jelentenek ön, személy szerint, és tudom, hogy ő nagyon elkötelezett ezen témák mellett, de azt kérdezném öntől, hogy a tanács meddig akarja még becsapni az európai közveleményt akkor, amikor a válság megoldásának elemeiről beszél. Igazából csak egyfajta színjáték folyik itt, nem kapunk sohasem megfelelő válaszokat, és pontosan ez a, az az oka annak, hogy nem vagyok hitelesek Európában, hiszen nem nevezzük azt meg, hogy ki akadályozza mindig azt meg, hogy tényleg hiteles pénzügyi piaci jogszabályozása jön létre. Remélem, hogy ez meg fog, meg fog változni, mert elviselhetetlen ez a helyzet, hiszen állandóan csak magunk elé görgetjük ezt a problémát, nem oldjuk meg, és igazából soha senki nem vállalja a felelősséget, senki sem tesz semmit. Úgy gondolom, hogy itt központi demokratikus hézag van itt, és ez a demokratikus hézag nem itt nálunk tátunk az Európai Parlamentben, hanem a tanácsnál, azért, mert a tanácsban másképp magyarázzák a dolgokat, mint itt Brüsszelben Ugyanez vonatkozik a gazdaságjelentési csomagra is, ahol most már eh, minden hármunknak jogunk van, itt van a hatos csomag, nálunk is eh, együttdöntési jogunk van, itt van még a tanácsnak eh, a joga is, az Euro Plus csomag is, ahol itt nekünk nincs egyedöntési jogunk, és vannak más pozíciók is a konzultációk során. Ez nem átlátható, ez a tanács illetékesség körében van, és ez pontosan azt eredményezi, hogy bizalmatlanság van, politikai krízis van az Európai Unióban. Én ezt most már nem tartom elviselhetőnek, és szerintem ezt be kell fejezni, és meg kell vizsgálni ezt, hogy ki a felelős. Thank you for, also for this question. I... Köszönöm szépen. Megint az európai szemeszterből indulok ki, hiszen ezen vitáknak a fő központja most ez. Nem akarom jelenleg azt taglalni, hogy a jelenlegi rendszert hogyan változtathatnánk meg, mielőtt mielőtt nem végezzük el a kísérleti szemeszter programot. Azt hiszem, a jövő év jó időpont lesz az európai szemeszterrel kapcsolatos részletek megbeszélésére. És a különböző tanulságok levonására is, többek között például az átláthatóság biztosításának a kérdése. Az Európai Parlament már ma, most is felvehetné az jövő évi munkaprogramjába ezt a kérdést. Mint mondtam, nem akarom most értékelni azt, hogy a bizottság minek alapján eh, vázolta fel ezen ajánlásokat. és hogy most vajon ezek hatásosak lesznek-e, vagy nem. Az európai szemeszterrel kapcsolatban egyelőre inkább technikai jellegű kisebb következtetéseket tudnék levonni, az időzítést illetően például, épp ezért inkább nem vitatnám most meg ezt a kérdést. Mivel felvetették az intézmények közötti párbeszéd kérdését, a, ezen párbeszéd megerősítésére a gazdaságpolitika és az európai szemeszter keretében történő kérdések megvitatásával kapcsolatban emlékeztetni szeretnék arra, hogy a hatos csomagban már beszéltünk erről a közös párbeszédről, és sőt, ma is már ezt folytatjuk. Tehát ez a mai találkozó is bizonyítéka ennek a párbeszédnek. Persze a kihívás inkább az, hogy ezt a gazdasági párbeszédet hogy tudjuk ez, ebbe a dinamikusan változó helyzetbe beilleszteni. Az európai szemeszternek nyilván megvan a programja, amelyet a való világ átír. Épp ezért nagyon nehéz megfelelő kompromisszumot találni arra, hogy a gazdasági párbeszédet beillesszük ezekbe a programokba. A növekedéssel kapcsolatban említették, az euróövezetet, és pedig, hogy itt a növekedés csökken, ez így is van, és az AKB-nek a kamat csökkentési döntése ezt jelzi, tehát, hogy hogy lehet a rosszabbodó gazdasági helyzettel megbírkozni. Persze nem ez az egyetlen megoldás. Egyetértek azzal, hogy ha mindegyik tagállam korlátozó, restriktív költségvetési politikát vezetne be, az nem lenne hatásos. De ahogy biztos úr is mondta, látjuk a magas adósság szinteket, amelyek miatt még a három ás minősítést kapó országokat is veszélyezteti. Épp ezért a kevés az államadosság által kevésbé érintett országokban ö, ö, más megoldásokat lehetne találni, és a klasszikus Keynesi politika épp ezért nem megvalósította, különösen azért, mert a szerződések sem teszik lehetővé. Tehát nagyon bonyolult a helyzet, és mindezen kérdéseket ma az Eurogroup ülésen is meg fogják vitatni, akár csak holnap is, és a jövő héten is. Ugyanis a, látjuk, hogy mennyire súlyos a helyzet. Na jó, ennyi elég lesz. Elnök, köszönöm szépen. Most akkor ketten szólnak hozzá, már csak öt percünk van. Köszönöm szépen, elnök asszony. No, Udorhoz szeretnék kapcsolódni, és azt mondani, hogy nagyon sok esetben, eh, amikor a gazdaság politikáról beszélünk, akkor eh, az eurozónával eh, egy egész, mint egy egésszel foglalkozni kell. Ahogy hallottuk a biztostól is, azon országokban, ahol 90%-nál is magasabb az államadóság, ott azt le kell írni, de miért azokat az országokat kell venni referencia értékként, mint Görögország? Azért nem tudjuk finanszírozni az eurozónát, euróvezetet, mert ott a fizetési mérleg azt mutatja, hogy az adósság alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban és Japánban. Tehát, hogyha növekedésről beszélünk, és annak ösztönzéséről, akkor az egész eurózónát kell tekinteni és amikor döntéseket hozunk, akkor meg kell vizsgálni, hogy mely országok tudják ezt megengedni maguknak. Tehát, hogy legyen valamilyen fajta foglalkoztatási tervük, de vannak olyan országok, amelyek ezt nem tudják megengedni maguknak. Tehát nem a, azon országoknak kell a referencia érzékek lenni, amelyek 90% meg fölötte ö, ö, ö, haladják meg ezeket az értékeket. Igen. Szeretném támogatni mindazt, amit Bulman kollégám elmondott. Az a tény, hogy pontosan az euróválság során nem csak, hogy új eszközöket találtak ki, hanem vagy azért, mert úgy gondolják, hogy nem bíznak a bizottságban, vagy akadályozni akarják a parlament együttdöntési jogát, vagy úgy gondolják, hogy a rendes jogalkotást túl sokáig tartana, azt teszik, hogy a kormányközi módszert alkalmazzák, és én ezt hibásnak tartom. A közösségi módszerre sokkal nagyobb szükség van, mint valaha, demokratikus okokból kifolyólag, és hogyha megnézzük azt, hogy mi történt az elmúlt 15 hónapban a 10 csúcs találkozón, hogyha aktív lett volna a bizottság, és megfelelő javaslatokat tettek volna, és ha figyelembe vették volna a Lisszaboni szerződést, amely kifejezetten előírja a rendes jogoktási eljárást, mégpedig azért, mert a direkt választott parlament együttdöntési joggal rendelkezik, és a tanács pedig kettős többséggel a tagállamok, illetve a lakosság 65%-nak többségével dönthet, és hogy ezt a e, folyamatot nem veszik figyelembe, ez most olyan messzire nyúlik, hogy el kell azon gondolkodnunk, hogy a Lisszaboni szerződést ebben a perspektívben, amit mi demokratikus erőlépésnek tartottunk, lehet, hogy most már ez e, veszélybe került, mert a miniszterek, illetve a minisztertanácsok nem, nem tartják magukat e, az érvényes szerződésekhez, és ezen lazán áttekintenek, ezt már láthatjuk, számos példát láthattunk ezzel kapcsolatban. Nézd, például Svédország, akinek nincsen optáutja az eurózónával kapcsolatban, Svédországot nem figyelmezteti arra a bizottság Svédországot, hogy lépjen bele az eurózónába. Viszont csak Nagy-Britanniának van meg a joga ahhoz, hogy optáutja legyen, ezt nagyon botrányosnak tartom. Ugyanolyan botrányos az is, hogy a 122-es cikknél, az első mentőcsomagnál addig szélestették az érveket, hogy végül is kormányközi megoldást tartsanak. Én ezt úgy gondolom, hogyha Európa szeretne egy közösség maradni, akkor ezt nem lehet elfogadni ezeket az intézkedéseket, és ehhez kellene maguknak tartaniuk a kormányfőknek, államfőknek is. A lengyel elnökség rendkívül nehéz helyzetben van. Például a pénzügyi piaci szabályozásnál a nagy blokkol, nem használták ki a Lisszaboni szerződés adta lehetőséget, és itt nem fogunk megoldást találni. Lengyelországnak ebben nincsen felelőssége, viszont a 27 többi tagállamnak, illetve 26 többi tagállamnak van. Thank you for this uh, question on... Megköszönöm ezt a kérdést. A kérdés első részére azt a választ adnám, hogy nem az a gond, hogy nem az Európai, hogy nem az Európai Unió egészét vizsgálnánk, Nos, a pénzügyi piacok viselkedése ugye ismert, és miután az, az Európai Unió gazdasági irányításának reformja után az által felvét, felvázolt gondolathoz közelebb kerülünk, tehát a közös, valódi közös gazdasági övezet eléréséhez közelebb kerülünk. és akkor tudok pozitívan válaszolni, vagy tudnánk pozitívan válaszolni erre a kérdésre. Elmondtuk, hogy az euró övezet, vagy az Európai Unió pénzügyi piacai egy pénznemmel rendelkeznek, de különböző pénzpolitikák, különböző költségvetési politikák jellemzőek a különböző tagállamokban. Ezért is ezért is nagyon nehezen kezelhető ez a helyzet. Az európai intézetek is nehezen viszonyulnak ehhez. Ezért olyan bonyolult a helyzet. Görögország csupán egyetlen példa arra, hogy milyen bonyolult a helyzet. Már 11 éve van forgalomban az euró, de az euró vezet még mindig nem optimálisan működő valuta unió. Második kérdés, ami leginkább egy vélemény volt, Aztán arról szólt a kérdés, hogy az európai megközelítés bizonyos van hatékonyabb, mint a kormányközi megközelítés, ezzel csupán ezzel csak együtt tudok érteni. Ugyanakkor, ha mégis így alakul a helyzet, akkor az annak tudható be, hogy a jelenlegi szerződések, Európai Unióra vonatkozó szerződések olyanok, amilyenek, illetve annak tudható be, hogy léteznek opt-outok. Lengyelország szintén olyan ország, amelynek nincsen opt-outja az euróra vonatkozóan, így aztán, és ennek ugye a tudatában is vagyunk, így aztán kötelességünk előbb-utóbb csatlakozni az euróvezethez. Jogi szempontból csak egyetlen derogáció van. Ugye a népszavazásról érkezett egy kérdés, olyan országok esetében, ahol, amelyek nem rendelkeznek opt-out joggal, ilyen országok esetében értelmetlen a népszavazás, hiszen egyszer már beleegyeztünk abba, hogy az euró övezethez csatlakozni fogunk 2004-ben, amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk. és akkor olyan ország státuszát vettük föl, amely derogációt kapott az eurózónához való csatlakozás szempontjából. Elnök, köszönöm szépen, ezzel a közmeghallgatás végére, vagy nyilvános meghallgatás végére értünk. A szerződés értelében az Európai Unió valutája, vagy pénzteme az euró, és bár vannak olyan tagállamok, amelyek nincs kötelezettsége arra, hogy csatlakozzanak az euróvezethez, de elképzelhető, hogy élnek az a jogukkal, hogy ezt mégis megteszik, és lehet, hogy ezzel sikerre viszik az euró történetét. Most megköszönöm az államtitkár úrnak a segítséget, hogy beugrott itt a miniszter úr helyett, és akkor haladjunk tovább a napi renddel. Következik a négyes napi rendi pont. Az Európai Unióban a nemzeti és regionális számlák európai rendszere. Ennek a kérdésnek én vagyok a jelentéstevője, mert nem volt más lelkes jelentkező. Nagyon rövid bevezetővel kezdeném. És ha jól tudom, itt van az Eurostat képviselője, akik talán meg tudná világítani a helyzeted. Ennek valószínűleg az árnyék jelentéstevők is örülnének. Tehát néhány rövid pont bevezetőként, aztán az Eurostat következne, aztán megadám a szót a többi, az ennyi jelentéstevőknek, és így haladnánk. Arról van itt szó, hogy a nemzeti és regionális számlák európai rendszerét reformálnánk, ez EC95 e volt a neve, és hogyha ez megvalós, ha megváltoztatjuk, akkor EC2010 e lesz az ENSZ nemzeti számlák rendszere alapján készült az új reform, amelyet 2008-ban fogadtak el. Az EC 2010 azonban részletesebb, mint az ENSZ nemzeti számlák rendszere, de természetesen kompatibilis az ENSZ szöveggel. Maga a rendelet és két függelék a része ennek a szövegnek, Különböző definíciók, osztályozások, illetve könyvelési szabályok, számlázási szabályok olvashatók az első, az első függelékben, a másodikban pedig a transmissziós program. A tanács már elfogadott számos számos változtatás az első függelékkel kapcsolatban, a második függelékkel kapcsolatos munkaszokban még hónapokig eltarthat. Jelenleg körülbelül ezer oldalnál tart ez a ez az új rendelet, eléggé szakmai jellegű, de természetesen politikai jelentősége is hatalmas. Az lenne most a javaslatom, hogy keretnek tekintsük ezt, várjuk meg, hogy plusz információ álljon rendelkezésünkre, például a tanács, tól, Négy témát sikerült elkülönítenem, ezek majd többször is előkerülnek. Az első a katonai, illetve kutatás és fejlesztési kiadások, ugye ezeket a GDP kiszámolásakor nem megfelelően vettük figyelembe, ezért, hogyha ezeket figyelembe veszük, az azt jelenti, hogy mindenhol, tehát globálisan 2%-os GDP emelkedést jelentene. Ez Ebben semmi rossz nincsen, csak kérem, hogy ezt vegyék tudás, tudomásul. Hát a felhatalmazáson alapul, alapuló jogszabályokkal kapcsolatban nagyon fontos lenne, hogy a tanácsok, hogy a tanács minél több résztvevővel egyeztessen, a EKB nagyon nagy mértékben használja fel például a statisztikákat, Kérdés tehát, hogy az EKB szerepét hogyan jelöljük meg. Ugye ő nekik nincsen törvényalkotó szerepük, de nagyon, nagyon is érdekeltek ebben a témában. Erre is oda kell figyelni. Aztán B függelék, adatok továbbítása. Tehát, hogy ki mikor kaphatja meg az adatokat. Jelenleg 85 napos a határidő, az Eurostat pedig 80 napot szeretne elérni. Az EKB támogatja ezt a határidő csökkentést, hiszen minél hamarabb kapják meg az adatokat, annál jobb ez számukra. A tagállamok úgy vélik, hogy ez nagyon megterheli majd őket. Főként azt tekintve, hogy a e, nemzeti statisztikai hivatalok e, büdzséjét nagyon sok helyen csökkentik a általános megszorítások, megszorításos intézkedések eh, körében. Nos, hát meg kell nézni azt, hogy hogyan lehet eh, ezt a határidőt csökkenteni, egyéb módokat is föl kéne tárni, de ez más lapra tartozik. Még egy arról is beszélnünk kell, hogy milyen adatokat gyűjtünk össze. 93-ban döntött erről az Eurostat, az EC 98-ra előkészülvén, ez jelenti a precedens tehát, a tagállamok azonban joguk van ellenvetést megfogalmazni. Ez tehát a keret, ezek a témáink, ezekről lenne majd szó a jelentésben. Most pedig az Eurostat képviselő következik, látom, hogy az árnyék jelentéstevők is bólogatnak, az Eurostatnak adom meg tehát a szót. Thank you very much, Mrs. President. Uh... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Rövid leszek, hiszen a legtöbb dolgot már elmondott a javaslattal kapcsolatban. Ahogy rámutatott arra, az ö, számlák európai rendszere egyfajta módszertant jelent a különböző számlák szempontjából Európában, és tudják, hogy ezeket az adatokat, ezek a nemzeti adatok nagyon fontosak az európai politikák, például a saját források, saját eszközök, a struktúrális alapok, a stabilitási és növekedési paktum szempontjából, vagy a közfinanszírozás monitorozása szempontjából, de ugyanilyen fontosak ezek az adatok a gazdasági szempontjából is. Ez az átdolgozás 15 évvel azután valósul meg, hogy elfogadtuk az első ES a rendeletet, nem változtatja meg a számlák alapvető jellegét, és a fő cél az az, hogy hogy 2%-os növekedés lehessen elérni a GDP-ben a változtatások után. A fő változtatások, amiket javasoltunk, az az újra tőkésítése a kutatásfejlesztésnek, a, a, a, a, a illetve a megfelelő kezelés a különböző nyugdíj alapok figyelemvétele az összehasonlítása szempontjából. Technikai szinten a tanács nagymértékben egyetért a módszertani változtatásokkal, ezt ön is megelmítette, még továbbra is beszélünk a különböző átadási programokról. Persze megértjük azt, hogy a tagállamoknak mi az álláspontja, hogy a gazdasági és pénzügyi válság közepette, a költségvetés csökkentések közepette. Nagyon óvatosnak kell lennünk az elvárások szempontjából az átállási programot illetően, viszont visz, hiszünk abban, hogyha jobban nyomon követjük ezeket a 15-20 évben a gazdasági változásokat, ak- akkor ehhez megfelelő programra van szükség, és remélhetőleg az önök segítségével sikerül ezt majd elérni. A jelenlegi javaslattal a derogációk számát kívánjuk csökkenteni, és reméljük, hogy bizonyos elemek beillesztése, mint pedig a, a nyugdíj információ, illetve a kutatásfejlesztést, ezeket támogatják, hiszen ezek nagyon fontos elemei annak, hogy az információkat javíthassuk, a gazdaságunkat illetően, és az elmúlt években megmutatkozott az, hogy vannak bizonyos hézek, gyenge pontok abban a tekintetben, hogy hogyan is gyűjtünk adatot a gazdasági fejlődésünkről, és remélhetőleg ez a javaslat hasznos lesz, hogy javíthassuk ezt a helyzetet. Azon pontokkal kapcsolatban, amit kiemelt, itt csak azt szeretném megemlíteni, hogy a felhatalmazáson alapul, alapuló jogszabályok tekintetében ezt nagyon fontosnak tartjuk, hiszen nagyon gyorsan változik a gazdasági helyzet, és ezért gyorsan kell frissítenünk a módszertani előírásokat a nemzeti számlákkal kapcsolatban a tagállamok, hogy is mondjam, nem igazán lelkesek ezen javaslatot illetően, de úgy véljük, hogy rugalmasan jártunk el a jogszabály frissítése kapcsán, és ezért javasoltuk mindezt, és mindenképpen várjuk az önök támogatását. Számos módja van annak, hogy párbeszédet lehessen folytatni az LKV-val arról, hogy mit is csinálunk, minden statisztikával kapcsolatban. Szerintem ezt a problémát mindenképpen meg tudjuk oldani. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen. A tanács képviselője is itt van, és ők is szót kértek. Nem mindig ö, történik ez meg, de most szívesen megadom nekik a szót, feltéve nem tart túl sokáig, de senki nem kéri a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Igazából csak arról szeretnék röviden beszélni, hogy hogyan is áll a munka, és milyen stádiumban tartunk. Ezeket az információkat szeretném elmondani önöknek. Néhány információval szeretnék szolgálni az adott találkozóval kapcsolatban. Ami a határidőket illeti az adatok átadásával kapcsolatban, a munkacsoport foglalkozott ezzel, és a vita tovább fog folytatódni, viszont eddig még semmilyen döntés nem született. Horizontális kérdésekről van szó, ez vonatkozik a táblázatokra is, a B függelékben is vannak táblázatok, itt az adatok átadásáról van szó, ezeket, ezek kötődnek az átadáshoz. A kivételek kérdése. Ezekről a kérdésekről is majd később fogunk beszélni, azután, miután az adat átadás kérdését már lezártuk, hiszen ezek kihatnak arra a lehetőségre, ahogy a tagállamok az első kivételi kéremeiny, kérelmeiket eh, feldolgozzák, és aztán kezdődhet meg a bizottsági vita. Most a tartalmát illetően a javaslatnak itt még a vita nem indult meg, erről majd csak később tudok beszámolni. Thank you very much. Köszönöm szépen, Teodor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem elérkezett annak a pillanata, hogy végre megfelelő szintre emeljük a nemzeti és regionális számlák európai rendszerét. Ha megnézzük az új rendeletet, ami az a gazdasági kormányzásról, igazgatásról szól, és a GDP növekedés, illetve a állami kiadások kérdését összevetjük, akkor látjuk azt, hogy előre léptünk, illetve azt is láthatjuk, hogy gazdaságpolitikánk nagy mértékben a nemzeti számlákról szóló adatok elérhetőségétől függ. Úgyhogy itt az ideje annak, hogy ezt a módszertanat kicsit fejlesszük. Örülök annak, hogy megtartottuk azt az elvet, hogy szatellit számlákat tartsunk fenn olyan esete, olyan tevékenységek esetében, amelyeket nem lehet monetáris módon kifejezni. Például a szennyezés kérdését, vagy a különböző tagállamokban megjelenő jólét mértéket. Hogyha tanács ebben a kérdésben, tehát az egyes függelék kérdésében már megegyezett, akkor talán a jövő szempontjából az lenne érdekes, hogy hogy az Európai Bizottság statisztikai részlege tovább vizsgálódjon az infláció témájában, tehát hogy az inflációt hogyan számítják be a GDP-be. Hiszen a fogyasztások szem, fogyasztás szempontjából, illetve a lakosság szempontjából eltér az infláció, illetve, illetve a GDP szempontjából deflációs hatás. Amikor mondjuk 2-3 százalékos inflációról beszélünk, akkor bármilyen statisztikai eh, hiba jelentősen befolyásolhatja a GDP kiszámítását, tehát további kutatásokra van szükség itt. Illetve ott a pénzügyi szolgáltatások területén is, tehát hogy ezek hogy befolyásolják a GDP-t, illetve a nemzeti számlákat. Úgy vélem, hogy nem használtuk fel kellő mértékben a szociális könyvelési vagy elszámolási mátrix tanulságait, ez pedig nem utolsó szempont a különböző ágazati számlák kérdésébe. Várjuk tehát a jelentést, és majd együttműködünk önnel, elnök asszony. Edward következik. Köszönöm szépen, Sharon. nemzeti számlák és más ilyen alapvető adatoknak a kérdése már 15 év óta időszeri. Az Európai Unióban van bizonyos fajta affinitás erre, és ezért ezeket a felülvizsgálatokat a szükségletekhez kell igazítani az Európai Unióban Persze nem akarunk az egy ENSZ rendszerrel szembe menni. A GDP egy fontos referenciaérték, mindegy most, hogy államháztartásról vagy más kérdésekről van szó ugyanakkor kár, hogy nagyon sokan nem veszik észre, hogy ez egy tökéletlen referencia érték mert nincs, nincsen benne például a háztartások tevékenysége például, hanem az állami ágazatot vizsgálja bizonyos országokban, ez akár 30-50 százalékot is kitehet, de ugyanakkor a, az eredményeket nem méri, csak a bevitelt, a kivitelt nem, tehát az inputot és az outputot. Tehát ezeket feltopírozzák, azok, akik hatékonyabbak és kevesebb embert alkalmazza, foglalkoztatnak, azoknak a teljesítményét soha nem lehet megtalálni. Ugyanígy a környezetvédelmi számlákat, környezeti számlákat illeten, ezeket egyáltalán nem látjuk ezekben a statisztikákban. Beszélünk a környezetbarát munkahelyekről, és ugyanakkor ott vannak a hagyományos szakmák, és remélem, hogy ezek az adatok is szerepelni fognak, és lesz egy alkategória a környezetbarát munkahelyekkel kapcsolatban, tehát a jövő szempontjából ígéretes ágazatokat is megjelenítik. Tehát a felülvizsgálatot üdvözöljük, és várjuk a jelentést és árnyék jelentés tevőként az elnök asszonyal együtt szeretnénk hozzájárulni. Elnök, köszönöm szépen. Úgy látszik, hogy az alelnökök is segítik az elnöknek a munkáját. Tehát a jelentés tervezetet decemberre készítenénk el, és a módosítók benyújtásának határideje január 18-a lenne, és februárban beszéljük meg, és aztán márciusban szavazunk a szakbizottságban, és aztán a májusi első plenárison szavazunk róla. Tehát az első jelentésbe belevesszük majd a gondolatokat, itt felvázolt gondolatokat, és, és akkor reméljük, hogy minden benne lesz. Köszönöm szépen. Jöjjön az ötös napi rendi pont, az energiatermékek és a villamos energia közösségi adatszatási keretének átszervezése. Lüling asszony a jelentéstevője ennek, és megadom neki most a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az első eszmecsere során beszéltünk arról, hogy az irányelvnek a felülvizsgálatára készül az Európai Bizottság, és a bizottság nem csak az átfésülését javasolta ennek a az irányelvnek. Tehát ennek azonnali, középtávú és hosszú távú hatása is lenne. A helyzet nagyon bonyolult, és ellentmondó kommentárokat hallottunk ezekkel kapcsolatban. Mindegy, hogy a kollégák árnyékjelentéstevők voltak, vagy nem intenzív módon foglalkoztunk ezekkel a dokumentumokkal, meghallgattuk a minisztériumoknak, a vám hatóságoknak, a szaki, szervezet, szak intézményeknek a véleményét, de hát mivel különbözőképpen is értelmezték ezeket a kérdéseket, leállítottam a további véleményeket, azért, hogy egy olyan szöveget állítsak össze, amely kompromisszumos alapot biztosít a tanácsban való vitához. Reméljük, hogy a kollégáim is örömmel fogadják ezeket. Először nézzük az elveket. Hangsúlyozni szeretném, hogy a jelenlegi javaslat a 2020-as Európai Stratégiaházhoz járul hozzá, és pedig az üveghatást okozó gázok csökkentésével kapcsolatban. Ugyanakkor az energia adóztatása az Európai Unióban nem korlátozhat csak erre, hanem figyelembe kell venni az éghajlat változási és környezetvédelmi politikáknak a kérdéseit is. Ezért az energiapolitikának és az iparpolitikának is jelentős szerepet kell eh, játszania. Tehát szerintem megfelelő egyensúlyt kell találni a különböző kihívások között, amelyek akár ellentmondóak is, ellentmondásosak is lehetnek, azért, hogy megfelelő ösztönzést adhassunk, és ezért próbáltam eh, eh, a következő javaslatokat felvezetni. Szerintem fontos lenne egy jobb koherenciát találni a különböző kérdések között. A közösségi intézmények még csak most kezdenek foglalkozni e, ezekkel a kérdéseket, például az energiahatékonyság kérdésével, amelyet a mi szakbizottságunk is megvizsgál. Épp ezért meg kellene egyeznünk az alapvető irányokban, tehát hogy milyen európai energiapolitikát folytassunk. E, e, visszatérve a szövegre, azt javaslom, hogy a módszertani megközelítését a bizottságnak tartsuk meg, tehát, hogy két alapon a széndiokszid kibocsátás és az energiatartalom alapján határozzák meg az adózást. Ez logikusabb és következetesebb megközelítés lenne, mint az előző. És az energiaforrások jobb felhasználását is biztosítania és a kevésbé szennyező energiák felhasználását is. Tehát ez maradjon meg a jelentésben. Ugyanakkor a tonnánként 20 eurónyi széndiokszid kibocsátás az 20 millió eurót eredményezne az Európai Unió tagállamainak 2020-ra. És ez nem elhanyagolható a jelenlegi költségvetési helyzetben. Ugyanakkor az új javaslatoknak, az Európai Bizottság új javaslatainak például, hogy a tagállamok az arányosságot tartsák meg a minimum küszöbök között, az azt eredményezte, hogy sok mindenkit meghallgattam ezzel kapcsolatban, és figyelembe vettem a tagolámoknak az állásfoglalását, a három-négy kivételével ugyanis ellenezték ezt, és, de ez azt jelenti, hogy mivel együttöntésről van szó, a szerepünk nem az, hogy olyasmit javasoljunk, amelynek semmi esélye sincs az elfogadásra, hanem inkább az a feladatunk, hogy kompromisszumokat javasoljunk, amelyek elfogadhatók a tanács számára, még akkor is, hogyha a parlamentnek az álláspontja kevésbé ambiciózusnak tűnhet így, mint az Európai Bizottság eredeti álláspontja. Intézményi szempontból tudatában kell lenni annak, hogy az arányosság figyelembevételének szigorú figyelembevétele a tagállamok részéről a, az különböző energiák megadott választását szempontjából a 20 tagállamban fontos jelenleg, a minimum küszöbök, küszöbök voltak érvényesek. Az arányosság elve jelentős hatással lenne, és destabilizáló hatással lenne a dízel árakra a tagállamok nagy részében. Az iparpolitika szempontjából a dízel árának ilyen jelentős növekedése a tagállamok nagy részében, és erre hoznék egy példát. Németországban például ez literenként 31 centes növekedést jelentene, és ez sokkal nagyobb problémákat okozna, mint amiket megoldana. Tehát Európának, amelynek a világ többi részéhez képest nagy az előnye a dízel motorok területén, és ez e, kutatá- az Európai Unió kutatásának eredményeként jött létre. Épp ezért nem tűnik számomra észszerűnek, hogy az európai e, gépjármű e, ipar számára, amely harmadik országokkal kell, hogy versenyezzen, egy olyan destabilizáló sokkot okozzunk, amely még egy átmeneti időszakban sem lenne ajánlatos. Harmadik alapvető érvem az arányossággal kapcsolatban a fogyasztói árakkal kapcsolatos ugyanis inflációs hatása lenne bizonyos üzemanyagokkal kapcsolatos intézkedéseknek. A tagállamok nincsenek olyan helyzetben az államháztartási kérdések miatt, hogy a benzinfogyasztás illetően a fogyasztókat büntessék. Elsősorban a tömegközlekedés szempontjából, ugyanis ott az árak jelentősen emelkednének. Az energia árak már is az inflációnak egyik legnagyobb oka. Az EKB 13 százalék körül teszi a benzin árak emelkedésének a hozzájárulását a, a többi inflációs eredményekhez. Épp ezért el kell kerülni azt, hogy olyan mechanizmusokat hozunk be, amely tovább emle, e, emelnék ezeket az árakat. Épp ezért ezt a rendelkezést, tehát az arányossága kapcsolatos rendelkezést én kihagynám. Én ugyanígy e, szemben állok az indexálási javaslatnak, tehát hogy a minimális e, adó küszöböket a széndiokszid kibocsátással kapcsolatban emelnék. Meglep, hogy az Európai Bizottság, amely az, a fizetések automatikus indexálásával szemben áll, most ugyanazokat az érveket használja fel, hogy ezt bevezesse az energiaadókkal kapcsolatban elnök asszony. Épp ezért fontos, hogy a jogalkotó a döntéseinek ura maradjon, az automatikus adóztatás nem fogadható el. Szeretném a többi árnyékjelentéstövőnek és a kollégáknak a véleményét meghallgatni, de még van egy utolsó megjegyzésem az alternatív üzemanyagokkal kapcsolatban, mint például a sűrített gáz és a többi. Ugyanolyan fajta adó mértéket kellene rájuk alkalmazni, mint az összes üzemanyagra, és pedig a, a sűrített gázra és a többiekre. Tehát nem látok versenyelőnyt, illetve nem kellene ezeket megengedni. Ugyanis a jelenlegi adómértékek, amelyeket ezekre a gázokra alkalmaznak, azok bizonyos tagállamokban nem is léteznek, tehát még kell időnek eltennie, mielőtt ezek versenytársai lehetnének a hagyományos üzemanyagnak. Épp ezért azt javaslom, hogy korlátozzuk a 2015-től bevezetendő és 2018-tól bevezetendő emeléseket, ugyanis az alternatív üzemanyagoknak szükséges van a, e, erre a hogy megtörténjen, ahhoz, hogy egy gazdaságosabb megoldást találhassanak. Tehát akik azt gondolják, hogy az üveg az félig tele van, azoknak azt javasolom, hogy minden széndiokszid kibocsátási forrásra változtassák meg a módszertant a minimális küszöböknek a kiszámítására. Még akkor is, hogyha a volumen alapján való kiszámítást én továbbra is fenntarthatónak tartom. Tehát ezért azt javaslom, hogy a parlament azt javasolja a tanácsnak, hogy tovább lépjen, és javasoltam bizonyos jelentéstevőknek a, a, az ajánlásait, és azt hiszem, hogy ezeknél lehetne jóval messzebbre menni. Nyilván még módosítókat el lehet fogadni. De hogyha bizonyos irányba megyünk el, akkor biztos, hogy a tagállamok azok ellenállnak. Tehát azt hiszem, hogy még vár ránk elegendő meglepetés, de majd csak akkor szólok ezekről, hogyha a különböző módosítókat beszéljük meg. Nem akarok most olyanokról beszélni, mint a, haj, a, a légi vagy a tengeri hajózásnak a kivétele, vagy nem foglalkoztam más problémákkal sem. amelyekkel majd kell foglalkozni, amikor a különböző véleményekkel foglalkozunk, mint például a mezőgazdaság, a halász, haltenyésztés, az erdőgazdálkodás, a szennyvíz, háztartási szennyvíz, stb. stb. Tehát nem kell ezekkel ma foglalkozni, de szeretnék azért még valamiről tájékoztatni, amiről ma délután hallottam. A minisztertanácsban az ellen vélemények miatt úgy tűnik, hogy a, a a lengyel soros elnökség nem foglalkozik tovább ezzel a kérdéssel, mert lehetetlennek tűnnek a kompromisszumok. A Financial Times Deutschland szerint az ez ilyenfajta energiahordozók megadózatásának tekintetében nagy ellenérzést váltott ki a tagállamoknál, nagyon sok tagállam óriási kételyeket fogalmazott meg az EU szerte bevezetendő rendszerrel kapcsolatban. Azt mondták, hogy nem lehetséges kompromisszumot létrehozni, és így szemett a biztosult tervei az energia adók harmonizációja kapcsán csak korlátozottan lehetséges. Németország is ellenzi ezt olyan nagyok a különbségek, hogy eh, még a holnapra, illetve már a tervezett eh, vita és eh, veszélybe került. Szeretném hallani a bizottságtól, hogy ez most tényleg igaz-e, mert hogyha szemet a biztos úrnak a javaslatával foglalkozni akarnak a tanácsban, akkor nekünk is tudnunk kell, hogy mit csináljuk ez, mit csináljunk ezzel a jelentést. Köszönöm szépen, Astrid. Mindenképpen nyomon követjük majd a fejleményeket. Itt van a legtöbb árnyék jelentéstevő. Ludvigson nevében egy másik kollega fog hozzászólni. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Ludvigson kollega elnézését kéri, mert nem tud itt lenni, és néhány feljegyzést elküldött, amit fel fogok olvasni. Egyetért eh, Lüling asszony tervezetével, és megelmít bizonyos gyenge pontokat, és de hát lássuk pontosan, az erős pontokkal kezdem. Úgy gondolja az ennék jelentéstevő, hogy a kettős struktúra a széndiokszid eh, tartalommal eh, kapcsolatban ez nagyon megfelelő. Ezzel a eh, hatékonyságot lehet növelni, illetve bevételre lehet szert tenni. Más energiához kötődő politikákkal együtt ez egy megfelelő megoldás lehet. Az energia egy olyan terület, ahol nagyon sok minden történt az elmúlt években, és a koordináció a különböző intézkedések között azonban nem volt megfelelő. Ezért koherensen megközelítést kell alkalmazni. Azok az erőfeszítések, amelyek eh, kell egyszerűsítik a szöveget, ezek jók, viszont az egyszerűsítés nem mindig teszi jobbá a dolgokat. Mindenképpen ebbe az irányba kell elmozdulnunk, viszont ügyelni kell arra is, hogy ne eh, veszítsük el a megfelelő jogalkotási mechanizmusokat ennek során. A gyengébb pontokkal kapcsolatban Ludvigson úr két fő pontot lát, amit mindenképpen meg kell vitatni mélyebben. Először is a, az üzemanyag semlegességi elvtörlését problémásnak tartja. Ez az elv szerint minden olyan üzemanyag, hogy hasonló célra használnak, azokat egyformán kell megadóztatni. Szerinte ez egy jó elv. Ez megfelelő játékteret ad, és hosszú távon ez mindenképpen értékes lehet minden üzemanyag így egyformán lesz megadóztatva, és minden befektetést így előre lehet látni. Mivel itt megpróbálnak létrehozni üzemanyag hatékony dízelmotorokat, és erre is ugye kell ebbe a kontextusba. Ugyanakkor nem szabad eltúlozni az elv hatását sem. A tagállamok nem valószínű, hogy létrehozzák a benzin, illetve a dízel közötti, viszont csak úgy, hogy a dízel árát csökkentik. Ezért megfelelő kombinációra van szükség, a dízel arányának növelésével. A 2023-as dátumra is ügyelni kell. Van még egy olyan elképzelés is, hogy a tagállamok fokozatosan érik el a semlegességet. Az a periódus, amely hamarabb kezdődik, mint 2023, és később végződik, mint ennek során mindenképpen törekedni kell a tagállamnak arra, hogy elérjék ezt a semlegességet. Ez egy megfelelő mechanizmus lehetne, egy hosszabb perspektívát jelentene az európai autógyártók számára, és így ki tudna igazítani gyártásukat megfelelő módon. A megoldás nem az, hogy az üzemanyag semlegesség elvét megszüntessük, hiszen nincsen igazi nehézség egy, egy, egy szektorban sem, és nincsen igazából érve amellett sem, hogy ezt az elvet elvetsük. A második pont az az, hogy Lüling asszony nagyon sokat foglalkozik az automatik indek eh, szállással a minimum adó szinten, és az inflációt válthat ki. Ez az aggály jogos, de csak akkor, hogyha eh, egy nem megfelelő árindexet választanak, mivel a bizottság egy megfelelő indexet választott, amely kizárja az energiatermékeket, ezért eh, hihetünk abban, hogy az indexálás inflációs problémát fog okozni, vagy ez azt jelenti, Svédországban itt a fogyasztói ezzel alakították ezeket a minimum szinteket, és nem adott semmilyen okot inflációs nyomásra, tehát a minimum szintek indexálását kell alkalmazni. 2003 óta túlságosan is kihasználták ezen kereten belül ezt, viszont ezt most már el kell kerülnünk. Utolsó pontként vannak olyan kérdések, amelyek a megújuló üzemanyaghoz kötődnek, viszont ezekkel nem foglalkoznak megfelelően a tervezetben, vagy akár a bizottsági anyagban sem. Itt mindenképpen a megfelelő dokumentumra van szükség, hogy ezen a bonyolult területen jobban láthassunk. Vannak olyan aspektusok a tervezetben, amikkel foglalkoznunk kell a viták során. Négyet szeretnék itt felsorolni. Az egyik az az, hogy jó lenne az, hogyha lennének kötelező adó kivételek a hajózás, illetve a légiközlekedés területén, és e-, ebből inkább opcionális kivétel lenne. A jelenlegi tilalmak nem megfelelőek, nem igazán elfogadhatóak, és a nemzetközi jogszabályok sem indokolják ezeket. Második pont, a második opcionális kivétel a háztatási üzemek szempontjából azt is át kell tekinteni. Itt is megfelelő ösztönzésre van szükség, azért, hogy energia hatékonyság és energia megtakarítás jön létre. Harmadik pont. Érdekes lenne az elektromos hibrid autókat előtérbe helyezni, mégpedig úgy, hogy átmeneti opcionális kivételt kaphatnának. Utolsó pont, az Európai Bizottság elképzelése, hogy nem, ne foglalkozzunk bizonyos fő pontokkal, azok nem, ez nem kielégítő. Minden fontos döntést most, most kell, hogy megtörténjen, hiszen majd 2015 után történik a főpontok finomítása a bizottság részéről. Összességében a tervezet tehát nagyon jó ahhoz, hogy érdekes vitákat folytathassuk az elkövetkező hetekben és hónapokban. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Filip de Balkó következik. Plac. Köszönöm szépen elnök asszony, először is szeretnék köszönetet mondani Lüling asszonynak a tervezetért, és azért, hogy együttműködött velünk ez idáig is. Azzal kezdeném, hogy általános elveket fogok megemlíteni, amelyek fontosak számomra, és ezekkel kapcsolatban módosítok és be fogok nyújtani. Úgy gondolom, hogy ez az új energiaadózási irányelv nem vezetett ahhoz, hogy még jobban megadóztassuk az üzemeket, vállalatokat, illetve háztartásokat. Lüling asszony is megemlítette azt, hogy ez a tervezet megfelel, megfelel a 2020-as célkötőzéseknek, ahol menek során előtérbe kell helyezni a zöld megoldásokat, és ezt fontosnak tartom. Két általános irányelvet szeretnék előtérbe helyezni. Egy megfelelő játékteret kell adni minden egyes üzemanyagnak, és a kétfajta megkülözítést az adózásnál meg kell tartani, tehát a, a tartalom, a széndiokszid tartalom tekintetében úgy gondolom, hogy az is fontos, hogy megegyezzük azt, hogy az EU klíma célkötőzéseit is meg kell valósítani, de ezt figyelembe veszük más szabizottságban is, például figyelembe kell ezt venni az EU szállítási fehérkönyv kapcsán, és konzisztensen kell kezelni a különböző energiaforrásokat, ez feltétele annak, hogy jó kompromisszumot tudjunk elérni. De ugyanakkor azt is hiszem, hogy sokkal ambiciózusabbnak, de reálisabbnak is kell lennünk a tanácssal szemben. Nem e, értek egyet teljesen azzal, ahogy a jelentés készítő az aranyosság elvét kezeli. Itt úgy vélem, hogy a megfelelő játéktér elve egyértelműen fontos a különböző energiaforrások tekintetében, nem hiszem, hogy a hatóságnak kell meghatározni azt, hogy mely, en, mely energiaforrásokat adóztatják meg jobban. Úgy gondolom, hogy a tagállamokon belül kell megnézni azt, hogy az arányosságot hogyan lehet elérni. Nem hiszem, hogy ezt azáltal lehet elérni, hogy megneveljük a dízel árát. Szerintem azt már láthatjuk, hogy bizonyos tagállamokban a benzinárát már lejjebb viszik. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy legyen egy átmeneti időszak, hogy a fogyasztóknak, a, a szektoroknak időt adjunk ahhoz, hogy, hogy alkalmazkodjanak az új helyzethez. Statisztikákat is láttam, amelyek értelmében a dízel árának növelése az nem biztos, hogy jól hat ki. Más részről viszont egyetértek bizonyos dolgokban a e, jelentéskészítővel, szerint, mint például e, az automatikus indexálás tekintetében nem elfogadható az, hogy e, automatikusan indexálnak bizonyos esetekben. Én sem támogatom ezt. Nálunk is, hazámban is Sokat vitázunk például a különböző bérek indexálásáról, és a háztartásoknak adott kivételek, itt egyetértek a jelentéstevővel, nagyon fontos az, hogy egyértelmű jelzést adjunk a kevésbé tehetős csoportoknak is, hogy az energiahatékonysággal foglalkoznunk, és szociálisan korrigálni majd még lehet. Bizonyos országban ezt megteszik. Utolsó pontként az energiaintenzív szektorok kérdése. Itt is meg kell vizsgáljunk azt, hogy mindenfajta átfedés az lts e el el legyen kerülve, ne legyen kettős adóztatás, meg kell vizsgálni azt, hogy az intenzív, energiaintenzív iparágak kapnak elég időt ahhoz, hogy alkalmazkodjanak, és a különböző szektorális megállapodások, illetve az adó a kérdést is meg kell vizsgálni. Végezetül vannak fontos pontok, amelyek nagyon jók, viszont vannak olyan pontok, amelyben nem tudok egyetérteni a jelentéstevővel. Mindenképpen szeretnék kompromisszumokat találni a jelentéstevővel, illetve a többi jelent, árnyék jelentéstevővel, de biztos vagyok abban, hogy Lüling asszony egy nagyon komplex, de nagyon fontos dossziét kapott, és szerintem a parlamentnek ambiciózusnak kell lenni, meg kell mutatni azt, hogy a parlamentnek, hogy mi mit szeretnénk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az egyszer nevében Ivó következik. Köszönöm szépen. Emlékszem az első eszmecserére. Augusztus legvégén került erre sor. Ott akkor azt mondtam, hogy várom a Luling asszonynal folytatott együttműködést, és örömmel mondhatom el, hogy igazam volt, mert Luling asszony néhány fontos találkozót szervezett, illetve volt egy nagyon érdekes és fontos meghallgatás is ezen az, ebben az igen fontos témában. Először is szeretnék köszönetet mondani Luling asszonynak, hiszen az összes szempontot vagy nézőpontot megpróbálta bevenni a jelentés tervezetében. Néhány bevezető megjegyzést készítettem elő, de látván, hogy hogyan alakul ez a vita, csak a leges, legfontosabb dolgokat emelném ki, a jelentésből. Az első az arányosság elve lenne. Teljes mértékben egyetértek Luling asszonya. Az ECR nevében mondhatom ezt, és mi is az arányosság elvének eltörlését támogatjuk. A második dolog az automatikus indexálás, tehát a minimum adókulcsok automatikus indexálása. Ez ellen foglalunk állást, és hogyha jól értem, akkor ebben is egyetértünk Luling asszony. Aztán a légiközlekedés és a tengeri közlekedésre vonatkozó kivétel. Kérdés, hogy önkéntes, vagy kötelező kivétel érvezzen ez a két közlekedési módszert. Mi azok mellett tesszük le a voksot, akik az önkéntes kivételt támogatják. Az utolsó téma az átmeneti időszak. Az átmeneti időszakot mi nagyon komolyan vesszük. Úgy véljük, hogy az átmeneti időszakok rendkívül fontosak, és azt szolgálják, hogy az ipar és a fogyasztók is meg tudják változtatni viselkedésüket. Tehát nagy általánosságban a jelentés nagy részével egy, rendrészében egyetértünk Luling asszonynal. Luling asszony egy nagyon fontos hírről is beszámolt előadása végén. A tanács felől egyébként ellenhírek érkeztek, Várjuk a fejleményeket. Köszönöm szépen. Very much, uh... Köszönöm szépen. Filip nevében Sven következik. Filip Lambert árnyékelőadó nevében szeretnék néhány észrevétellel élni. Először is hadd mondjam el azt, hogy ez itt az Ekonszak Bizottság és én ez egyetemen azt tanultam, hogy a gazdaság a hatékonyságról szól. A mai megjegyzések viszont leginkább rövidtávú iparpolitikai megnyilvánulások voltak, nem az adórendszer hatékonyságáról szóltak ezek a meglátások vagy vélemények. Ha megnézzük az energia adóság hatékonyságát, akkor azt gondolom, hogy nincs értelme annak, hogy egy típusú üzemanyag előnyöket érvezzen, rövidtávú előnyök, vagy rövidtávú elképzelések miatt. A dízerről beszélek. A tanácsi jegyzőkönyvből tudjuk, hogy a német, hogy Németország egyértelműen a német autógyártóipar véleményét adta elő a tanácson, így aztán büszkén olyan technológiát védett és vállalt, képviselt, amely egész egyszerűen nem felel meg a változó időknek. A bizottság azzal érvelt, hogy racionális és hatékony energiaadózást kell bevezetni az üzemanyagok területén a széndiokszid tartalmat és az energia intenzitás kérdését is figyelembe kell venni. Ez lenne az értelme egyébként az energiaadózásnak, ezért aztán mindenképpen arányosságra van szükség. Kérdezem a jelentéstevőt, hogy milyen, milyen alapon vette ki a javaslatból az energiahatékonyságra vonatkozó megfontolásokat. Aztán a fogyasztási adóknak van egyfajta konstans terhe. Ilyen szempontból Ludvigson úr javaslata okos volt, tehát hogy az indexálás maradjon meg. Hogyha nincs indexálás, akkor a tapasztalat alapján nagyon nehéz az adókulcsot később megemelni. Az energiaadózásnak pedig az lenne a lényege, hogy a felhasználás csökkentse. Például vannak például olyan adóterületek, ahol az egész indexálásnak semmi értelme. Ami az ár kiigazításokat illeti, én úgy vélem, hogy itt nem felülvizsgálaton kéne ennek alapulnia, hanem a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal. Ugye tudjuk, hogy a klímaváltozás miatt nagyon sürgősen megoldást kell találni erre a helyzetre. Ura gondoljuk az irányelveket, de ez nem azt jelenti, hogy a tagállamok nem gondolhatják újra egész közlekedési politikájukat, illetve hogy a biomassa, biomassa alapú termékeiket máshogy kezeljék. Nagyon fontos az is, hogy, hogy az elektromosságot elnézést, itt hibás dokumentumot olvasok, tehát lényeg az, hogy az elektromos áram felhasználását is értelmesen szervezzük. A bizottságnak az az elképzelés, hogy racionálisabb és hatékonyabb energiaadózási rendszert teremtsünk az üzemanyag felhasználás területén, illetve hogy a klímaváltozást okozó kibocsátásokat csökkentsük. Arra kérek itt mindenkit a szakbizottságban, hogy fontolja meg azt, hogy a Stern jelentésben a klímaváltozás és az üzemanyag kérdés volt a legsúlyosabb piaci jellegű problémánk az Európai Unióban, egy gazdasági bizottságnak mindenképpen ezzel a kérdéssel kéne először is foglalkoznia. Elnök, köszönöm szépen! Még hárman vannak a listámon, és már csak hat percünk van elvileg. Úgyhogy arra kérem a hozzászólókat, hogy gazdaságosan bánjanak idejükkel. Werner Langen, Robert Goebbels és Hans Peter Martin. Uh, well, we uh, haven't got time for the commission as... Hát nincs időnk a bizottságra, de hát még magunkra is alig van uh, idő. Rövid leszek, tisztelt elnök asszony. Most nem az aktuális adó mértékről van szó. A bizottság javaslatai minden uh, részben, még az, az legalsóbb, meg a, a, a, legalacsonyabb adói országoknál is, itt nagyon alacsonyan vannak a bizottságjavaslatok is, tehát nem adó emelést akarnak javasolni. Második megjegyzésem, struktúrális politikáról van szó, és ez teljes mértékben ellentétben áll az eddigi bizottsági döntésekkel. Néhány új kolléga nem tudja ezt már, de én korábban jelentéstevő voltam a klíma csomag kapcsán a személyautók széndiokszid kibocsátásáról 2008-ban. És akkoriban tudatosan a közlekedési szektort, illetve az új személyautók kérdését a széndiokszid csökkentésével együtt vizsgáltuk meg. Nagyon ambíciósak voltunk, a zöldek nem mindig értettek velünk egyet, de nagy többséggel fogadtuk el ezt a jelentést, és tény az, hogy a dízel, a rendes motorral szemben sokkal hatékonyabb, sokkal alacsonyabb értékei vannak. 98%-a a szállításnak a közúton, hogyha dízelmotorral történne, akkor óriási lépés lenne. A bizottság azt javasolta, hogy minden energia fajtánál legyen egy adó, egy minimális adóalap, és ez ahhoz vezetne, hogy a dízel hátrányba kerülne, és nem széndiokszid csökkentést érnénk el, hanem technológia politikát. És ezen példán látható az, hogy mi a bizottságnak az európai dilemája. Egyrésztről szeretnének javaslatot tenni a széndiokszid csökkentésére, ezt mi is támogatjuk. Másrésztről viszont pontosan az ellentetjét teszik ugyanabban a szektorban, tehát igazából nincsen egyfajta vezérvonal az Európai Bizottságban a felaprózott kompetenciák dilemájából, tehát nem tudunk kikerülni. Ezért mondom azt, hogy automatikusan nem fog ez növeléshez vezetni, viszont eltolja az eddigi, elmozdítja az eddigi döntéseinket, nem igazán lesz szubszidiaritás a tagállamokban az adók tekintetében, és ez a ez, egyhangúság elvének sem felel meg. Azok az országok, amelyek megfelelő széndiokszid célokat valósítanak meg az autók esetében, azok most ugyanabban a cipőben vannak, most Hollandiáról, Olaszország vagy Franciaországról van szó, az mindegy, nem lehet az, hogy egy strukturális kérdésben egységes szabályokat írunk elő, és ez teljesen egy- ellentétes azzal, amit a bizottság eddig akart. Utána pedig lesz egy csomó kivétel a, a, a svéd képviselő által elküldött anyagban is benne van, hogy, hogy sok jó dolog van a tervezetben, viszont ezt később visszavonta ezt a képviselő, tehát nem egy konzisztens hozzászállás volt a szociáldemokraták részéről ez, tehát nem igazán jó az ideológia szempontjából sem, és a többség szempontjából sem jó. Úgy gondolom, hogy maga a megközelítés nem jó a javaslatban, és a bizottságot nem érdekli az, hogy a különböző tárcáknál mit javasolnak. Thank you, Robert. Köszönjük szépen, Robert. Igen, elnök asszony. Igen, mint tudjuk, a pokolban vezető út jó szándékokkal van kikövetkezve. A bizottság egy irányelvet javasolt, amely tulajdonképpen azt mondja, hogy az Európai Unió meg tudja menteni a világot. De hát nyilván nem erről van szó, és az irányelvnek az, a célja az, hogy adóztasson, adóztasson, adóztasson. És ezért a bizottság egy olyan rendszert javasolt, hogy automatikus indexálás is legyen. Amikor azt halljuk, hogy 2020-ban 20 milliárd euró plusz adó lesz, ez nyilvánvalóan különböző pénzügyminisztereknek örömet okoz, de az állampolgároknak a számára ez sokkal nagyobb terheket jelent, különösen azoknak, akik nem tudnak meglenni az autójuk nélkül. És 20 milliárd plusz adó, az még nem a történet vége, hiszen ez a nagy, magasabb infláció, inflációt is jelent. Bármit is mondjanak, ez inflációt jelent. És, és ez a hatékony gazdaság elvének ellentmond. És végül ez az irányelv bünteti az autósok millióit, akik dízel autót vettek, Egyszerűen azért, mert azok hatékonyabbak, mint a benzimotoros gépjárművek. Nyilvánvalóan erről van szó, és az is nyilvánvaló, hogy a benzin lobby, az olajlobby örvend a bizottság ezen javaslatának, és tulajdonképpen meglep, hogy a zöldek is velük együtt tap, tapsolnak, tehát örülnek, ugyanis a termelők az olaj, tehát a benzin és dízel termelőknek problémái vannak, mert a, az állampolgárok a dízel mellett tették le a voksukat, és nem veszik a benzint. Ezért aktív most a, a benzin lobby. Én ugyanakkor nem vagyok hajlandó ezt a logikát követni, egy módosított benyújtok, amely azt kéri a parlamenttől, hogy utasítsa el egészében ezt az irányelv tervezetet, javaslatot. Látom, még egy valaki egyetért velem. És támogatni fogom a jelentéstevőnek a módosítóit, és remélem, hogy a tanács mindenképpen elveti ezt az irányelv tervezetet. Tehát nekünk erre szükségünk van, és gyakoroljuk ezt a jogunkat. Thank you very much. We, we are already Köszönöm szépen. Már így is késésben vagyunk, úgyhogy Mást nem veszek föl a listára. Hans Peter Martin következik. Ja, danke. Als Diesel-fan kann... Köszönöm szépen. Nem igazán vagyok eh, elfogulatlan itt. Ah. <laughs> so war es nicht gemeint, Herr Kollege Lang. Sajnos nem halljuk, hogy mit beszélnek a képviselők. Nos, a, lobby, a zöld lobbisták, mert vannak más lobbisták és például az atomlobbisták, és úgy gondolom, hogy van egyfajta kódnyelv, egy titkos nyelv, és egy kicsit zavar is az engem Lingasszonyt, amikor megnézem például az egyes módosítóját, amikor az iparpolitikai célokról beszél az ötös módosítás, a kibocsátási faktor, a megújuló energiaforrások alkalmazása, hogy ezt, ki, ezt törölni akarja. Tehát ez látható az, hogy milyen fajta érdekeltségből íródott mindez, és mindenképpen ökológiai szempontból ezt ellenezni lehet. Vannak benne, vannak itt alapvető gazdasági viták az indexálásról például, és ennek hatásáról, viszont ez nem kötődik ahhoz, hogy az önök körében mit is propagálnak állandóan, vagyis a, az ár alakulások előre jelezhetősége. Például klasszikus példa a katalizátor. Azt mondták korábban, hogy ez majd, ez majd teljes mértékben megöli az autóipar, csökkenti a mobilitást, viszont tudjuk azt, hogy nem csak, hogy Los Angelesben csökkent a smog, hanem át is állt az autóipar a katalizátorra, hiszen bármi is történik, nem lehet igazi árdömping az energiadózás kapcsán, és valószínűleg az indexálás kapcsán lehet kalkulálni megfelelően, és úgy gondolom, hogy a klímacélokhoz kötődnek árak is, és ezért akik azt mondják, hogy a klímakérdés fontos, azok mindenképpen támogatni fogják az indexálást. Right. Thank you very much. I've, I've... Nagyon szépen köszönöm. Már a bizottságot nem is veszem figyelembe, mert nincs idő. Astrid, akarsz-e valamit mondani? Nem, elnök asszony. Először is meg kell elállapítanom, hogy a szocialista frakciónak két szélsőséges véleménye van. Sajnos a közbevetett megjegyzést nem hallottam. Nem tudtad meggyőzni a frakciódat? Hát ez számomra elég nehéz, itt többséget kellene elérni. Remélem, hogy az én frakcióm az mellettem áll, de a másik frakciónak nincsen véleménye. Hát most akkor nem tudom, hogy számíthatok-e rájuk, hogy többséget érjünk el. A liberálisoknak, a jelentéstevőjének köszönöm, és a konzervatívoknak, az árnyék jelentéstevőjének is. És azt mondta, hogy szeretne egy hibát kiavítani, tehát az önkéntes kivétel ellen vannak, a kötelező kivétel mellett vannak a, a tengeri és a légi közlekedés szempontjából. Tehát elnök asszony, most akkor jöjjenek a módosítók. hogy lássam, hogy többséget tudok-e elérni a jelentésemmel kapcsolatban, mert amit ma hallottam, abból nem tudok világos következtetéseket levonni. Tehát azt szeretném tudni, hogy mit is akar igazából a szocialista frakció ahhoz, hogy konszenzust próbáljunk keresni, és egy olyan véleményt állíthassunk össze, amit nem fog rögtön a szemetesbe dobni a tanács. Köszönöm szépen! A módosítók benyújtásának a határideje november 16-a, 6 óra délután, és december 19-én fogjuk a módosítókat taglalni, és aztán januárban tovább, és márciusi plenárison fogunk róla szavazni. Persze a ezeket a jelentéseket újra megtárgyalhatjuk, hogyha nagyon különböző dolgok jönnek ki, tehát figyelni kell a helyzetet. Astrid. Aztán meg kéne azt is látnunk, hogy a különböző bizottságoknak a véleményét mikor kapjuk meg. Nem tudom, hogy mikor fogadják el a véleményüket, mert azt hiszem, hogy nagyon sok módosítók, módosító lesz, és eléggé szélsőségesek, elnök. Nyilvánvalóan figyelembe kell venni, hogy még kell idő neked is, hogy ezeket megvizsgáljuk. Nos, tehát ez volt akkor az ideiglenes ütemterv. Csak egy rövid megjegyzésem lenne az, hogy most az ipari szabizottsága volt -e egy vita, és nem volt szoros e, együttműködés, most ez már megoldódott, ez most már rendben van, csak az ipari szabizottság véleményét kell még megvárnunk. No, we, uh, we will, uh, try to megpróbáljuk megvárni és megemészteni ezeket, mielőtt szavaznánk. Most jöjjön akkor a hatos napirendi pont, ez pedig a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszter. Pervans a jelentéstevő. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm az összes frakciónak, hogy újra halandó volt megnyitni ezt az ügyet, ugyanis a jelenlegi helyzet újabb elemeket hoz mindig ehhez a kérdéshez. Egy kicsit meglepett, az ECOFIN elnökének a megjegyzése, amikor az Euró és az európai szemeszter kérdését vetettem fel. Azt mondtuk, hogy a, a, a tanácsnak a következtetésében nincsen, azt mondta, hogy három utalás is van. Szerintem nagyon fontos, hogy, hogy értelmezhető, olvasható legyen ez, és világos legyen Öt megjegyzésem lenne fontos kérdésekről. Az első az, hogy a bizottság munkája az olyan manapság, mint hogy további bürokráciai teher lenne, nem pedig valós európai politikai irányítás. Hallottam, hogy az Európai Bizottság elébe akar menni annak a növekedés vizsgálati könyvnek. Szerintem valóban ez a gerince ennek az egész gazdasági vitának. A miniszter is azt mondta, hogy ezt az Európlusz paktumot be kell venni ebbe én azt szeretném, hogy azt mondjuk, hogy nem lehet egy európai szemesztert, egy gazdasági politikát egy vizsgálattal irányítani. Tehát ennek éves növekedési vizsgálatnak kellene lenni, és akkor ez jobban megfelülne a 2020-as európai programnak is. Másik megjegyzésem. A 30-as bekezdésnek, az állásfoglalás 30. bekezdésének a kérdése, amikor egy speciális Európa, euróövezeti bizottságot akartunk felállítani. Ezt sokan provokációként éltek meg, és ezzel kapcsolatban az AFKO bizottsági kollégámmal is leveleztem, és egy kompromisszumos módosítót javasoltam ezzel kapcsolatban, amelyben azt említenénk, hogy az Európai Parlamentnek a struktúráit a bizottság és a tanács struktúráival együtt kellene alakítania. Na, mi az utóbbi struktúra, az utóbbi ö, ö, csúcson azt látjuk, hogy radikális módon változtak a struktúrák. A bizottságnak az elnöke bejelentette a, a múlt héten a plenárison, hogy egy újabb meghallgatás lesz november 23-án, és itt konkrétan az euróövezetet célozták meg. Nos, hát nekünk is akkor a struktúráinkat ehhez kéne alkalmazni, igazítani, az én javaslatom nem a parlamentet akarja megosztani, hanem az a célja, hogy legyen egy hely, ahol a hatalmaknak a párhuzamossága és a demokratikus irányítás, azok találkozzanak egymással. A nemzeti parlamentekben is folytatni kellene ilyen vitát. A harmadik dolog, e, és itt azt hiszem, hogy konszenzusra találnak a javaslatok, a, az ECON a nemzeti parlamentekkel való találkozójának e mentünk elébe, amely majd februárban lesz, amelynek ebbe az irányba kellene elmozdulnia. Negyedik megjegyzésem, az Európai Parlament hozzájárulásának a jellege. A parlament számára együttdöntési hatalmat, hatáskört kérünk. Azt hiszem, hogyha következetesek vagyunk, akkor az együttöntés kérdését nem kerülhetjük ki a hatos csomaggal kapcsolatban, vagy a következő irányelvekkel, vagy rendelekkel kapcsolatban is ez a helyzet. De a demokrácia keretében a parlamentben folyó vita már túl régóta folyik. Amikor a Lisszaboni stratégiáról beszéltünk, akkor egy állásfoglalást fogadtunk el a frakciók ajánlására a, tanács, a, a tavaszi tanács előtt, és ez semmire sem, sem, ennek semmi eredménye volt. Sok pénzt és időt töltünk azzal, hogy semmit se érjünk el tehát ezért merül föl az a kérdés, hogyha valamit mond a parlament, amelyhez a tanácsnak tartania kellene magát a gazdasági irány területén. Azt hiszem, hogy a tanácsnak a gondolkodását nekünk befolyásolni kellene tudni. Ha a, jó, az együtt döntés az nem fog három hónapon belül megvalósulni, de hát azért meg kell találni annak a lehetőségét, eszközét, törvényét, hogy ez megtörténjen hogyha a bizottság november végére letesz valamit az, az asztalra, akkor márciusig a parlamentnek olyan helyzetben kell lennie, hogy felvázolja a gazdaságpolitikának a nagy, vagy az európai szemeszternek a nagy vonalait. Számomra ez a legfontosabb kérdése az európai szemeszternek, mert hogyha nem ezt tesszük, akkor a tanácsnak és a bizottságnak hiába mondogatjuk azt, hogy vegyék figyelembe a parlamentet, ez nem fog semmire se vezetni. A tanács a vasárnap és szerdán is beszélt bizonyos kérdésekről. Itt most nem akarom megnyitni a vitát magunk között, de ha jól értettem, a tanácsban a szerződést felül akarják vizsgálni. És milyen szót is használnak a következtetésekben? tehát az, hogy korlátozva van a szerződésre. De amikor van egy európai stabilitási mechanizmus, akkor meg kell mondani, hogy mit várnak el tőlünk. Én figyelmeztetnék arra, hogy újabb felülvizsgálatát akarják a szerződésnek, de alapjait tekintve a parlamentnek fel kell készülnie ezekre a vitákra, mert ha nem készül fel rá, akkor a tanács és a tanácsban bizonyos országok fogják diktálni, hogy ez a felülvizsgálat miben álljon. Tehát ahhoz, hogy az Európai Uniónak olyan gazdaságpolitikája legyen, amely a szolidaritást, a hatékonyságot, stb. biztosítja, akkor nekünk van feladatunk. Persze dönthetünk úgy, hogy semmit sem mondunk, és a tanács mondja meg, hogy mit tegyünk, vagy pedig elébe megyünk a kérdéseknek. Nos, ennyit akartam javasolni a, és megvilágítani a kompromisszumos megoldásaimat. Van egy, amelyet módosítani szeretnék, mert van a szakbizottságban egy konszenzus, amely a hatos csomagot tartja csak egyedül megfelelőnek. De a hatos csomagot ki lehet egészíteni azzal, amit a tanácsnak és a bizottságnak az elnöke mondott. Hogyha megnézzük a tanácsnak a következtetéseit, akkor az ötös pontban világosan megmondja, hogy pontos intézkedésekre van szükség, amely a gazdaság irányítási csomagon kívül van tehát, hogyha szó szerint vesszük ennek a nyilatkozatnak a szövegét, akkor az azt mutatja, hogy ugyan mi szerettünk volna a hatos csomagnál maradni, de a világ, valóság ezt meghaladta. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony ha azt akarjuk, hogy a parlamentnek legyen valami haszna, akkor nem kell anticipálnunk. Néhány hét óta, ahányszor találkozom az állampolgarokkal, az újságírókkal, azt a kérdést hallom, hogy de hát mit csinál a, a parlament? Múlt pénteken is a Francenteren ezt hallottuk. És akkor azt kell mondanom, hogy a parlament, és a jelentéstevő szavait ismétlem is, megszavazza az állásfoglalásokat, a véleményeket, a kommunikéket, és tulajdonképpen ennek nem sok eredménye van. Mindenki elismeri ma, hogy Európában demokrácia hiány van, és akik Európa ellen vannak, ezt állandóan ránk is olvassák. Az Európai Parlamentet pedig az állampolgárok választják, és és ezért az országokat képviselik. A demokrácia hiány pedig azt jelenti, hogy a döntések, amelyek a véleményeket tükrözik, a csúcsok során megfogalmazott véleményeket, azokat a kormányok hozzák meg, de közvetett módon, tehát több szinten, tehát közvetítve az akaratokat. Tehát elég súlyos a helyzet ahhoz, hogy feltegyük a kérdést, hogy hogyan tudjuk ezt a kérdést megoldani két különböző irányt látunk. E, az egyik az, hogy mit e, kell tenni, és mit kell megváltoztatni, hogy ezt az erősebb e, demokratikus alapot megteremtsük. A tevő több kérdéssel foglalkozott, és tudom, hogy a frakciómban nem megfelelőnek találják a pillanatot, és vannak olyan országok, akik szeretnének bekerülni az euróövezetbe, és épp ezért érdeklik őket, hogy mi is történik most. Épp ezért észszerű lenne, hogyha az euróövezet szervezését megvizsgálnánk, és láthatnánk, hogy mi történik a nemzeti parlamentekben, és mi történik az Európai Parlamentben, még akkor is, hogyha ez a vizsgálat még most nem lehet pontos. A másik kérdés az együttdöntés kérdése. Azt hiszem, hogy az első megjegyzések a gazdaságpolitikai orientációknak az együttdöntési megoldását preferálja. Hogy kell ezt csinálni? Először is nyilvánvalóan nagyon gyakorlatias módon, azért, hogy a parlament igenis számítson majd. Ezen kívül el kell kerülni azt is, hogy részletekben menően foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel, amely nem felel meg a jobb koordináció összehangolás elvének. Úgy tűnik számomra, hogy a jelentésben is utaljunk a módszer keresésre az együtt döntés terén. Lehet, hogy a parlament nem a megoldás, de hát lehet azért talán olyan sürgőségi eljárásokat találni, amelyek eh, lehetővé tenni a parlament számára, és sajnálom, hogy ehhez nincsen meg a többsége, hogy a jövőt illetően a jó irányba megyünk el. A szerződéseket illetően ne felejtsük el az európai csúcson hozott vagy nem hozott döntést, és pedig, hogyha a parlament létiz, létezni akar, akkor ne csak utána kullogjon és kövesse azt, amit máshol döntenek. Minden nap és minden órában a tapasztalatunk azt mutatja, hogy felül kell vizsgálni bizonyos fogalmakat, hogy megfelelő szinten tudjunk a feladatunknak eleget tenni. Thank you very much. Vicky is not... Köszönöm szépen. Viki nincs itt valaki, helyettesíti? Filip a következő elnékeltéstevő. Elnézést. Elnézést kérek, majd kérnem Asztridtól, mert nem voltam itt időben. Szeretnék először jean válaszolni, és mivel franciául beszélt, én is franciául beszélek. Az EPP komolyan foglalkozik az együttdöntés lehetőségével. De itt most egy példával szolgálnék, amikor ma a versenyképességről beszélünk, akkor tudjuk, hogy az Európai Központi Bank és másoknak a fogalma a versenyképességet a, a fizetésekhez köti. a fizetés mindent jelent a versenyképességben amikor az éves növekedési vizsgálatról beszélünk, akkor a lépéseknek az összetevői, energiahatékonyságokat, termelékenységet vesz figyelembe. A parlament iránymutatást adhatna a bizottságnak az értékelési munkájában, a különböző tagállamok cselekvési terveinek vizsgálatakor. És nem arra kellene kitérni, hogy Németországban és Portugálban mit kellene tenni. Ajánlásokat kellene megfogalmazni, amelyeket a bizottság a tagállamoknak terjeszthetne elő. Mert különben nincsen semmilyen fajta demokratikus alap. Tehát nyilvánvalóan itt számunkra azt jelenti, hogy egyre fontosabb válik, hogy demokrácia kérdését jelentse a gazdaság irányítás kérdése is. Tehát, hogy ezen folyamatok legitimek-e az állampolgárok szemében az EPP kész arra, hogy ezeket a kérdéseket megvitassa, azért, hogy a parlament ideológiai szempontból kiegyensúlyozottabb nézeteket képviselhessen, tehát erre korlátoznám azt, amit mondani akartam pervans gondolatait a szakbizottságban is meg kell vitatni. A fő üzenetem az, hogy, hogy, hogy nem arról van szó, hogy 17-10, hanem igazában 25-2-ről. Tehát e, a szerződésben a két olyan ország van, amely nem euróövezet tag, de még csatlakozhatnak hozzánk, és a gazdaság irányítás az 25-re szól. hiszen számomra különben e, kudarcot érünk el. Tehát az irányítás mechanizmusa az legalább 25 tagállamra vonatkozik. Tehát az üzenet, amelyet a nyolcaknak küldünk, akik még e, aláírtak, de nem tagok, az ez lenne. Köszönöm szépen. Elvileg ebben a témában most már be kéne fejezni, de azért még Punti szónak megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az európai szemeszterrel kapcsolatban sok mindent elmondtunk már. Követtem a vitát, meghallgattam a többi kollégát is. Beszéltünk persze a demokráciáról is, és arról, hogy milyen válaszokat kaptunk a tanács, illetve a bizottság képviselőjétől. Véleményem szerint, és úgy vélem, hogy a többi kollega is hasonlóan vélekedik, mint én, nem igazán sikerült eloszlatni az aggájainkat a szemeszter végrehajtásával kapcsolatban. Szerintem ez egy eléggé antidemokratikus dolog ez. Sajnálatosan a bizottság és a tanács, és ezt jól mondta a jelentéskészítő, ezt egy eljárásnak tekintek, és nem pedig politikai szempontból tekintenek erre. Tartalmilag úgy gondolom, hogy felten, fel kell tennünk a kérdést, hogy a demokráciai hiány hogyan orvosolható. Mert az európai szemeszter részét képezi a teljes politikának, amit a válsággal kapcsolatban folytatnak, illetve a gazdasági irányítással kapcsolatban folytatnak és úgy gondolom, hogy mindkét dolog fontos ennek során. Figyelembe kell venni az Európai Parlamentet, de a nemzeti parlamenteket is. Figyelembe kell venni a, az emberek véleményét is. Hadd mondjak egy példát. A görög miniszter referendumot kért, és amikor ezt megtette, akkor ellenezték ezt. A bizottság azt mondta, hogy meg kell oldani a problémát, megfelelő kormánynak kell lennie, mert különben semmit nem kaptok. Ami Görögországban történt, annak kapcsán az európai intézmények azt láthatták, hogy egyre rosszabb lett a helyzet. Ez egy pán-európai probléma, egyébként nem csak Görögország eh, problémája ez, láthatjuk ugyanezt Olaszországnál, láthatjuk azt, hogy ők hogyan kezelik a problémákat, Egyetértek eh, azzal, hogy eh, a, jobban meg kell hallgatni a parlamenteket, az állampolgárok véleményét, de hogyha most minden döntést így hoznak meg, akkor nem igazán tudunk eh, dűlőre jutni. Utolsó megjegyzésem. Ez ahhoz kapcsolódik, amit Rén úr elmondott illetve ez kötődik eh, ahhoz is, hogy van egyfajta demokratikus hézag itt. Más országban is vannak eh, problémák, eh, és megvannak a megfelelő eljárások, a szerződésben. Hallhatunk olyan tervekről is, hogy, hogy egy országot ki akarnak tenni az eurozónából, viszont ez kevésbé tenné vonzóvá az eurót, ez nyugtalansághoz vezethetne. Beszélhetnénk azokról az országról is, amelyek nincsenek az eurózónába. Vannak olyan országok, amelyek nem is akarnak csatlakozni az eurózónához. Hogyha ez a politika nem fog megváltozni, az, az itt akkor nem igazán sikerül megfelelni az, az um, állampolgároknak. Meg kell változtatni ezt a logikát, mert ez teljesen antidemokratikus, és ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Okay, um, Mrs. Ferrer, I have you on my... Ferrer asszony, ön is a listámon van. De hadd mondjam el azt, hogy azért még van egy napi rendi pontunk. Hétfőn fogunk egyébként erről szavazni. Elég komoly vitánk volt, hogy jó lenne, hogyha röviden szólna hozzá. Köszönöm szépen, nagyon röviden fogok fogalmazni. Két dolgot szeretnék mondani összesen. Többször, többször kijelentette már nyilvánosan azt, hogy nem támogatom a szerződés semmilyen típusú reformját jelenleg. Szerintem még komoly intézményi lehetőségek rejlenek a szerződésekben, pusztán azért nem használtuk ezeket ki, mert nincs meg a megfelelő politikai akarat. Jelenleg nem világos még az, hogy milyen szerződési reform lenne az eredménye mindennek. Azt szeretném most mondani a jelentéstevőnek, hogy nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament világosan elmondja a véleményét, hogy valamilyen módon utat mutasson, vagy útmutatásokat fogalmazzon meg, azzal kapcsolatban, hogy milyen szerződés módosításra van szükség. Um segundo ponto sobre o papel do Parlamento. Úgyhogy nem tudom, hogy egy ilyenfajta konszenzus egyáltalán elfogadható ez. Még egy dolog, a parlament szempontjából fontos az, hogy előtérbe kerüljünk, de a többi intézmény szerepét is természetesen tiszteletben kell tartani. Széles a konszenzus az, a széles egyetértés az a kapcsolatban, hogy a gazdaság irányítást reformálni kell. Ezt akkor fogadtuk el, amikor a hatos csomagot is elfogadtuk. És szeretném azt tudni, hogy a parlament, illetve a mi szakbizottságunk nyomon követi ezt. Nyomon követjük-e azt, nyomon követi azt bárki, hogy az ECOFIN-en milyen, tört, milyen történések zajlanak, milyen döntések születnek. Például olyan mendemondák is, mendemondák is keringenek, hogy lehet, hogy a, úgy kell kikerülni, úgy lehet kikerülni a parlamenti jelenlegi többséget, hogy a másik két intézménnyel szervez, kötünk szövetséget. Hadd mondjam csak el azt még egyszer, hogy az parlament igenis odafigyel arra, hogy mi történik a mai találkozón, a holnapi találkozón, főleg a versenyképességgel kapcsolatban. Természetesen a bizottsággal párbeszédben állunk. Kérdésem, hogy a makrogazdasági egyensúly hiány témájában gyomon követi valaki azt, hogy mi mit mondunk. Um, okay, thank you. I'm... Köszönöm szépen, mondja az elnök. Perez asszony, kérem, hogy nagyon röviden foglalja össze, vagy reagáljon arra, ami elhangzott. Szeretném megköszönni a kollégák véleményét, csak egy szót szeretnék szólni az együttdöntéssel kapcsolatban, mert szerintem ha az én iránymutatásaimat követjük, akkor a legfontosabb hozzájárulásunk az lesz, hogy az együttdöntéssel kapcsolatban a klasszikus együttdöntés az nem alkalmazható, de én már egy kvázi együttdöntési eljárást már alkalmaztam, jó, nem három hónapot tervezek rá, hanem egy kicsit hosszabbat. Tehát azt hiszem, hogy egy kis jó indulattal valóban meg lehet ezt oldani. És ez azt jelenti, hogy nekünk is meg kell változtatni az eddigi gyakorlatunkat. De erre van szükség ahhoz, hogy elérjük, amit akarunk. Well, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, Strasbourgban hétfőn fogunk szavazni a szakbizottság ülésen, mindenkinek megköszönöm a véleményet. Most pedig Skiklóna úrnak adom át az elnöklést, azt hiszem az utolsó napirendi pontot ő fogja levezetni, mert nekem is el kell mennem. Az európai vállalatok vállalatirányási keretei a téma. Ashley Fox, a jelentéstevő nincs itt, de ha jól értem, valaki helyettesíti, ugye? Igen. The train of Mr. Fox is, uh... Igen. Fox úr vonata késik, és uh, vonaton Fox úr is rajta ő, úgyhogy helyettesítem. Fox úr üdvözli a bizottság zöld könyvét az Európai Vállalatok vállalatirányítási keretei témában. A pénzügyi válság után világos volt, hogy egyfajta rendel, rendelkezésbeli változásra van szükség a vállalataink érdekében. Ugyanakkor arányosnak kell lenni ennek a változásnak. Meg kell különböztetni a nagy és rendszer szempontból is fontos pénzügyi intézmények eset, esetét, illetve a magánkézben lévő tőzsdén szereplő vállalatok szerepét. A parlament mindig is azt mondta, hogy az arányosság kell, hogy képezze a vállalat irányítási politika gerincét. Az Európai Unió szerte számos vállalatirányítási modell létezik. Ezeket a dolgokat vagy modelleket a tagállamok kezelik, és hogyha uniformizálnánk a rendszert, az nem tenne jót se a vállalatoknak, se a pénzügyi pénzintézmény, pénzintézményeknek. Úgy véljük, hogy a pénzintézményeket nagyon ö, nagy fontosságonak kell kezelni, hiszen ö, rendszer szempontból is fontos a szerepük, egyéb, egyéb intézményeket pedig ö, saját szerepüknek megfelelően. Nem kell túlszabályozni. A Júri szakbizottság ennek a kérdésnek a felelőse, mi csak véleménnyel élhetünk. Mi azokra a kérdésekre koncentráljuk, ahol beleszólásunk van. Fox úr úgy véli, hogy a jelenlegi kereteket, illetve különböző tőzsdén szereplő vállalatokat tiszteletben kell tartani. Nagyon fontosnak tartja azt, hogy továbbra is felelősséggel tartozzanak a részvényeseiknek ezek a vállalatok, illetve a bevált gyakorlatokat meg kell osztani, a részvényesek szerepét továbbra is figyelembe kell venni, ezzel kapcsolatban szabályozókra van szükség, és a szabályozóknak meg kell büntetni a vállalatokat, hogyha az alapszabálytól eltérnek. Nagyon fontos az is, hogy a nemzetközi befektetőkre szabályok vonatkozzanak, és fontos az, hogy ne csak rövid távon gondolkozunk. Fox úr együttműködik majd a majd a Júri jelentéstevőjével, és természetesen mindent megtesz azért, hogy a mi szakbizottságunk véleményét komolyan vegyék. Köszönöm szépen. Hol lesz ez így? Igen, jó, köszönöm, mondja az elnök. Gál Perc Indikó következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szeretnék hozzászólni, hiszen az idő előre haladt. Először is szeretném megköszönni Ashley Foxnak a munkáját, és örülök, hogy ez a téma napirendre került, mert hogy eh, nagyon fontos kérdés, meggyőződésem, hogy ezzel a eh, vállalatiránytási rendszer minőségi javtásával lehet segteni a belső piacnak a hatékonyságán ugyanakkor egyetértek a vélemény alkotójával nagyon érzékeny is ez a kérdés mert a szabályozások egy része nemzeti hatáskör és figyelni kell a szuverenitás a kérdésére ezért általános szabályokat nem lehet megállaptani. nagyon ritka az a kérdés amikor olyan témával találkozunk ami társadalmi nyomás is társadalmi elvárás is hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel a zöld könyvvel kapcsolatosan nagyon röviden néhány dolgot szeretnék kiemelni. három kérdéssel foglalkozik a zöld könyv az igazgatótanácsokkal a részvényesekkel és a betartás indokolt elvvel. első kérdés az igazgatótanácsoknak a kérdése amit a jelentéstevő a kódexeken keresztül érint. azt gondolom hogy fontos kérdés a összetételnek a megközeltése de sokkal fontosabb kérdés hogy elgondolkozzunk azon hogy lehet e differenciáltabb megközeltést alkalmazni például a kkv k tekintetében anélkül hogy a bürokráciát tovább növelnénk. E, másik elem a tőzsdén kvüli vállalatoknak a kérdése. ezek a vállalatok többségében óriási gazdasági potenciált e, jelentenek azonban működésük pontosan e témakörben még nem szabályozott talán érinteni lehetne. a fox úr véleményében a kódex szempontjából közeltette meg ezt a kérdést azonban fontosnak tartom megjegyezni hogy a kódex megközeltése akkor helyes hogyha ez nem megy szembe e, további jogszabályokkal vagy a belső piaccal vagy más érintettekkel fogyasztókkal vagy piaci szereplőknek az érdekeit nem sérti. E, fontos kérdés lehet még amit talán érdekes lenne megvizsgálni hogy a vállalatiránytás fejlődhet e nagyobb ellenőrzés netán nagyobb állami felügyelet mellett vagy e, külső e, minőstés mellett azonban én ezt a kérdést nagyon óvatosan kezelném és eh, a vélemény is ez irányba megy el. Eh, felveti a zöld könyv a nemek arányának a kérdését az igazgatótanácsban amit eh, egyáltalán nem tartok fontosnak nem azért mert a kérdés önmagában nem fontos hanem azért mert eltereli a lényegről a figyelmet és egyébként nem oly régen foglalkoztunk is ezzel a kérdéssel. összességében egy hatékony felelős vállalatiránytási rendszer szükséges és ahhoz is kell hogy eh, megbzható kritériumok mellett tudjunk egy rendszert működtetni előre rögztett protokollok mellett eh, számonkérés legyen. azonban amit még egyszer ki szeretnék emelni hogy ezek az intézkedések amelyeket javasolni fogunk vagy majd a végén a jelentés javasolni fog egy fontos szempontot figyelembe kell hogy vegyenek nem lehetnek semmiféleképpen bürokrácianövelők. a zöld könyvről azt láthatjuk hogy alapjaiban célrendszert fogalmaz meg és az eszközöket pedig az érvényestés eszközeit messziről elkerüli. módostóimban ezekkel a felvetésekkel szeretnék majd foglalkozni várom egyébként az együttműködés lehetőségét és még egyszer gratulálok a vélemény előterjesztőjének. Thank you very much. Um... Köszönjük szépen. Én vagyok a szocialista árnyékjelentéstevő. Foxónak én is gratulálnék ezen érdekes előterjesztéseért. A irányítást véleményem szerint is rugalmasan kell vizsgálni, pontosan a KKV-k léte miatt. Fox úr olyan megjegyzéseket tesz, amely a bizottsági beszámolási, kkv és beszámolási kötelezettségeket is tárgyalja. Ebben egyetértek vele, illetve a különböző kódexekkel, kódexek említésével kapcsolatban is. A Comply and Explain elvet talán túlbecsüli Fox úr, bár hogyha valóban nagyon részletes a magyarázat a vállalatok részéről, hogy, hogyha el akarnak térni a vállalatirányítási kódextől, akkor ez végül is lehet működőképes. Hogyan lehet figyelemmel kísérni, monitorozni a vállalatirányítási gyakorlatot a tagállamokban? Ezt nagyon nehéz elérni a Comply and Explain elvel. A svéd vállalatirányítási kódex értelmében a svéd vállalatoknak be kell arról számolni, hogy egyes, a kódex egyes elemeit miért nem tartották tiszteletben, illetve, hogy milyen alternatívát választottak. Aztán a díjazás, az egyes igazgatók díjazása, és az ezzel kapcsolatos szavazás eredményei mind érdekesek lehetnek a közvélemény számára. Hogyha ezek nyilvános adatok lennének, akkor nyilván az átláthatóság megnőne, illetve egyfajta kapcsolat alakulna ki a vállalatvezetők tevékenysége és a díjazásuk között. Részvényesek, részvényesek szavazati joga. Ezzel kapcsolatban egyetértek Fox úrral, illetve egyetértek azzal a bizottság javaslattal, hogy megismerhessük a részvényesek személyét. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a egyes vállalati dolgozók hozzájuthassanak a részvényekhez, hiszen ez a termelékenységet növeli, és a szociális feszültséget is csökkenti. Talán a nemzeti adórendszerek is segíthetnek, vagy kedvezmények is segíthetnek ennek a megvalósításában. Köszönöm szépen. Sven következik a zöldektől? Tessék. Just replacing our shadow. Én is helyettesítek. Epping úrnak, a másik helyettesnek néhány mondatot mondanék, csak az elnök tart még itt ki, magunk között vagyunk. ugye néhány feszültségről beszéltünk. Először is az itt a gond, hogy arról van itt szó, hogy a soft law nem volt hatásos, ezért van szükség a hard law-ra áttérni. Ne felejtjük el az IMCO Béli Karasz véleményt, Ennek értelmében a pénzügyi válság rámutatott arra, hogy a vállalat irányítási szabályok vagy keretek hiányosak. Nagyon fontos az, hogy gyakorlatban alkalmazható és, és szabályokra van szükség, amelyek európai és, és nemzeti szinten is alkalmazhatók díjazás, vagy ellentételezés. Piaci alapon kellett kellene ennek működni a vezetők esetében, jó lenne nagyobb átláthatóság, illetve a kötelező érvényű szabályok, és meg kell oldani azt a problémát, hogy az értékteremtése jelenleg nem áll közvetlen relációban a díjazás, és ez nem csak a pénzügyi ágazatban igaz. Régebben hosszasabban vitáztunk a nemek arányán, főleg a magasabb beosztásokban. Nos, erről úgy véljük, hogy a norvégiai hatékony és innovatív megközelítést kell támogatnunk. Arra kéri a bizottságot, hogy a vállalat igaz, igazgatás ban vagy vállalati vezetők között a nemek arányát szabályok fektessék le, kötelező érvényűek, tehát nem soft law-ra van itt szükség. A részvényesek esetében részlehajlást láthatunk. A vállalat igazgatás vagy irányítás nem csupán arról szól, hogy a részvényesek érdekeit kell kiszolgálni. Ugyanakkor a részvényeseknek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy le, ö, szerepet kapjanak a vállalat irányításba, és így talán felelősebb is lehet a vállalat irányítás. Még egy dolog, úgy véljük, hogy a vállalat irányítás nem csak részvényesekre és vezetőkre tartozik, hanem az összes érintett felekre, kliensekre, dolgozókra, a különböző környezetvédelmi partnerekre, szervekre, hiszen ők is ők is beleszólnak abba, hogy mi szolgálja egy vállalat hosszú távú érdekeit. Tehát az érintett felek bevonás ebbe a kérdésbe hosszú távon igenis, hogy a vállalat, illetve a részvényesek érdekét szolgálja. Ezért gondoljuk azt, hogy bizonyos kiegészítésekkel kéne élni itt a vélemény tervezetben, és így ezáltal kiegyensúlyozottabb is lenne a vélemény. Elnök, már csak két percünk van. Epping úr, Röviden kérem, foglalj össze. Köszönöm, elnök úr. Annyit tudok csak mondani, hogy az árnyék jelentéstevők véleményét el fogom mondani Fox úrnak, kiemelni Gigold úr véleményét, nem a mikromanagement, felső mikromanagement kialakítása a célja Fox úrnak, Hogyha kíváncsiak arra, hogy mit gondol Fox úr, akkor a héten kérem vegyék fel vele a kapcsolatot. Nézzük meg, hogy mik a határidők. November 15 déli kell benyújtani a módosításokat. November 29-én fogjuk ezt megvizsgálni január 26-án lesz a Juriban majd erről a szavazás, mi pedig december végén szavazunk. 14-én este 7 órakor, tehát jövő héten lesz a következő szakbizottsági ülés. Köszönöm szépen!